Bonjour à tous. Buenos días. <laughs> Good morning, everyone. Thank you for being here. Üdvözlök mindenkit, köszönöm, hogy itt vannak. Ők nagyon szépen süt a nap ma délelőtt Brüsszelben, ez szokatlan. És azt is hallottuk, hogy néhány előadónk nehézségekkel találkozott valamilyen forgalmi akadály fenntartja, és nem tudott időben megérkezni, de azért elkezdjük a munkát, szeretnénk minél jobban kihasználni a rendelkezésünkre álló időt. Köszönöm, hogy eljöttek. Egy nagyon fontos meghallgatást kezdünk most el a menedékjogról és a visszatérésről. Ez az úgynevezett menekültügyi csomag, ennek részeként tárgyaljuk ezeket a témákat. Üdvözlöm a Libe szakbizottság tagjait az Európai Parlamentben, illetve a vendégeinket is. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy mennyire lényeges ez a jogszabálycsomag abban a folyamatban, amikor úgymond Lisszabonizáljuk a harmadik pillér vívmányait, közösségi vívmányait a Lisszaboni szerződésnek megfelelően, amely 2009. decemberében lépett hatályba. Ez jelentős lépés volt, előrelépés, arra nézve, hogy kifejezzük a politikai dimenzióját és a az integrációs elmélyítését az Európai Uniónak, ez nagy lépés volt, különösen a Libe Bizottság számára, mert a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta a Libe Bizottság sokkal fontosabb feladatokat kapott, és láthatóbbá is vált a munkánk. Jelentősen hozzájárulunk az Európai Unió jogszabályalkotásához, már ami az alapvető jogokat, szabadságjogokat, a személyek szabad mozgását illeti, a közösen kezelt külső határokat, illetve az egységes belső térséget, és az állampolgárokra, a személyekre vonatkozó helyzet szabályozásában, vagyis az olyan személyekről beszélünk, akik az Európai Unió területén tartózkodnak, akár Európai Uniós állampolgárként, vagy külföldiként, menedékérőként, menekültként. Olyan emberekről is beszélünk, akik nehéz helyzetben lévő régiókból menekülnek. Ezek nagyon fontos kérdések, és nagy kihívást jelentenek. A LIBE bizottság kapacitásaira is, mióta a Lisszaboni szerződés hatályba lépett. A mű, az Európai Unió működéséről szóló szerződés is so, nagyban foglalkozik ezzel a témával a 67-89-ig terjedő cikkekben, amelyben egy nagyon fontos alapelvet, a szolidaritás alap elvét fejtegeti a szerződés. Tehát ez egy óriási kihívás, úgy döntöttük, hogy felvállaljuk ezt a kihívást, és a tervünknek megfelelően fogunk dolgozni. Ezt a tervet a Stockholm program nyomán 2009. szeptemberében fogadták ezt el Stockholmban, dolgoztuk ki. A stockholmi tervet azután 2010 első fél évében a spanyol elnökség fogadta el. Ez egy cselekvési terv, amely előre irányzott egy öt éves időszakot, amelynek során ez az úgynevezett visszabonizálás megtörténik. Most ez a folyamat zajlik. Nyilván szembe kell azzal nézni, hogy vannak akadályok, nehézségek, nem könnyű feladat ez, nagyon fontos témák vannak most késésben, a terveinkkel összevetve. Ugyanakkor ez a kötelességünk, vagyis, hogy tovább vigyük ezt a munkát, és meg is teszünk mindent, hogy megfeleljünk azoknak a céloknak, amelyeket a stokholmi terv tartalmaz. Ezért annak érdekében, hogy meggyorsítsuk ezt a folyamatot, vagyis az intézményközi együttműködést, és átalakítsuk az intézményes szerkezetet, a bel- tanács, amely a lengyel elnökség időszakának elején került sor a szoportban, Lengyelországban, tehát ott megfogalmaztuk, hogy jöjjön létre egy nem intézményközi együttműködési csoport, a bizottság, a parlament és a tanács együttműködésében annak érdekében, hogy a menekültügyi csomagol elfogadását felgyorsítsuk. Kvalifikációs eljárás, Dublin 2, Eurodac, nemzetközi védelem, ilyen témákat érint ez a csomag. befogadási feltételek, a menekültügyi irányelv és a visszatérési irányelvre vonatkozó tárgyalások. Ezek mind részei ennek a csomagnak. Ebből is látszik, hogy milyen jelentős ez a jogszabálycsomag minden jogszabályra kineveztünk a Libe Bizottságban egy jelentéstevőt. Amikor a, legy- a lengyel elnökség átvette ezt a munkát, ők is felvállalták ezt a feladatot jelentős kötelezettségvállalással, vagyis hogy együtt fognak működni szorosan a tanácssal, a Libe Szakbizottsággal a parlamenten belül, egy olyan együttműködésben, amely nyitottságon alapul, együttműködésen, és ebben a folyamatban már jelentős előrelépést tudtunk elérni. Még egyszer köszönetet kell mondanom Miller miniszternek, aki a lengyel elnökséget képviseli, hiszen ő személyesen sokat tett azért, hogy ez az előrelépés elindulhasson. Heti szinten részt vesz az Európai Parlament Libe Bizottságának munkájában, lejegyzeteli a jó ötleteket, és megpróbálja ezeket megvalósítani, beépíteni a jogszabálycsomagba, és konszenzus kialakítani ezek körül, az elképzelések körül. Köszönöm szépen, és köszönöm elkötelezett munkáját, és azt a vezetői szerepet, amelyet felvállalt, hiszen most valós lehetőséget kaptunk arra, hogy a menekültügyi csomag végre elfogadásra kerüljön. Kezdjük is meg a témák tárgyalását, de azért emlékeztetném önöket, hogy az átmeneti védelemre vonatkozó irányelvet eddig még nem használták ki a tagállamok, erre nincsen pontos magyarázat. A közös Európai Unió visszatérési program a szomszédos országokkal összefüggésben, Észak-Afrika összefüggésében, az, az arab tavasz nyomán, illetve a földközi tengeri térségben, a szomszédsági térségben, tehát ezt még nem sikerült kialakítani, ezen dolgoznunk kell még, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 80. cikke, amely a szolidaritásról szól, ez is olyasmi, amelynek összefüggésében a tagállamoknak válságmenedzsmentben szerepet kell vállalniuk, például az Európai Unió déli határainál, és ebből a munkából már most kiderült, hogy fontos a tagállamok számára, hogy érezzék, nincsenek egyedül ebben a helyzetben. Több vendégelőadónk is érkezik a mai napon. és a legfontosabb előadók a különböző jogszabályok összefüggésében fölvesz, szót kapnak majd, és megkezdik a témák tárgyalását, a menedékjog területén elsősorban. És szeretnénk olyan folyamatot elindítani, amelyben megállapodásokat lehet kialakítani, el tudjuk kerülni a félreértéseket, és minden érdekelt félhez el tudjuk juttatni a legfontosabb információkat. Ezzel fokozva kölcsönös bizalmat, amely majd segíti a lengyel elnökséget a tanácsban, ahol nyilván vannak akadályok már problémákkal, találkoztak az eddigiekben is, vagyis segítjük a lengyel elnökséget, hogy áttörést tudjanak elindítani a menekültügyi csomagban. Köszönöm még egyszer Miller úrnak, miniszter úrnak személyes elkötelezettségét, munkáját, és hát is adom a szót, hogy meghallgathassuk a vendégelőadóinkat, akiket a napi rendünkön is láthatnak. Miller miniszter úr, a lengyel belügyi és közigazgatási miniszter, aki a tanács lengyel elnökségét képviseli, ő kapja meg most a szót, és beszámol a tanács munkájáról. Miniszter úr. parlamentarzyści. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Od przypomnienia lipca tego roku. Azzal kezdeném, hogy emlékeztetem önöket, hogy mi is történt idén júliusban. Elnökünk, a Libe Bizottság elnöke egy együttműködést indítványozott a menekültügyi csomaga kapcsolatban. Ez egy nagyon bátor kezdeményezés volt. Enélkül egészen más lenne most a helyzet eh, ebben a munkafolyamatban és a tárgyalásokban. A lengyel elnökség azóta keresi a megoldást. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk a parlament, a tanács és a bizottság között, úgymond ösztűzben, de próbálunk eh, megoldást találni különböző módszertanok alapján például folytathatjuk a tárgyalásokat, megvilágítva azokat az indokokat, okokat, amelyekért bizonyos vélemények kialakultak. Elnök úr, ön is említette, hogy nem szabad bürokratizálni a kapcsolatainkat, hiszen mindannyian, mindannyian Európáért dolgozunk, és itt a közvetlen szomszédságunkról van szó, nagyon fontos, hogy arra össze, összpontosítsunk, hogy milyen igényeik, milyen szükségleteik vannak az állampolgároknak. Ennek alapján kell felvenni a kapcsolatokat, és megfelelően együttműködni. Szeretném megköszönni önnek még egyszer ezt, az, ezt a kezdeményezést, ami a közös menekültügyi csomagot illeti. Számunkra, a lengyel elnökség számára fontos prioritást jelent ez a témakör. Meggyőződésünk, hogy 2011 második fél évében ez lesz az a csomag, amely talán a legnagyobb jelentőséggel bír. Nem csak humanista megközelítésben mondom ezt, hanem amiatt is, hogy nagyon fontos változásokat, feszültségeket élünk meg manapság, a különböző tagállamokban, ezért egyre több erőfeszítést fogunk tenni annak érdekében, hogy ez a csomag elfogadásra kerülhessen, de természetesen tudatában vagyunk, hogy 2012 vége ennek a munkának a határideje, munka lezárásának határideje, ez még mindig nagyon nagy kihívást jelent számunkra is, illetve a következő dán és ciprusi elnökségek számára is. Az, hogy be tudjuk tartani ezt a határidőt, azt követeli meg, hogy kialakuljon egy erős politikai akarat. Enélkül a kötelezettségvállalás nélkül hiába dolgoznak a munkacsoportok, a szakbizottságok, a szakértői csoportok, ez mind-mind nem elég politikai elszántság nélkül. Elsősorban kompromisszumra van szükség a tagállamok között, ez a kompromisszum nem érhető el könnyen. Miért is mondom ezt? Azért, mert a teher nem egyenlően oszlik meg a tagállamok között. az az első ország, ahol a harmadik országbeli állampolgár először benyújtja a menedékkérelmét, ebben az országban nyilván nagyobb terhet jelent a közigazgatásra ez az eljárás, mint a többi országra. Persze van más probléma is. A menedékkérő nem eh, ugyanolyan fényben látja az összes országot, tehát általában megcéloznak egy tagállamot, ahová ők végső soron leszeretnének telepedni, tehát nem egyenlően oszlik meg az, ez a teher a tagállamok között. Már három hónapja dolgozunk ezen a témán, és azt kell mondanom, hogy nagyon építő volt az együttműködés az eddigiekben az érdekeltek között. Most hogyan is állnak a tárgyalások? Azok a jogszabályok, amelyek a leg közelebb állnak az elfogadáshoz, például a minősítésekre, illetve a képzettségekre vonatkozó irányelv, ez a korrelációs táblák összeállításának szakaszában van. Legutóbbi ülésen a tanács elfogadta álláspontját, az alátámasztott dokumentumokkal kapcsolatosan. Aztán ott van az úgynevezett befogadási irányelv, vagy a visszafogadási irányelv, ennek az elnökség első olvasatban már elfogadta a szöveget, illetve egy kompromisszumos javaslatot is összeállítottunk, ezt elég jól fogadták a tagállamok, legalábbis többségükben. Továbbra is nyilván intenzív munkát igényel ennek a jogszabálynak a további tárgyalása az Eurodac rendelet. Ezen a területen nem túl nagy mozgást tapasztalunk, a bizottságtól várjuk a következő rendelettervezetet, ami valószínűleg idén ősszel jelenik majd meg. Ami talán itt a legbonyolultabb kérdés, a Dublini rendelet, az úgynevezett rendkívüli mechanizmus ezen belül is. szeptember 22-én. A tanácsban a tagállamok többsége ellenezte egy ilyen rendkívüli mechanizmus elindítását, amelynek az alapja a transferek felfüggesztése volna a Dublini szerkezeten belül, de a tagállamok hozzájárultak, hogy folytassák a munkát egy gyors értesítési, figyelmeztetési rendszer irányában. Ez tartalmazna egy menedékjogi értékelési mechanizmust is. A javaslat ellen egyetlen tagállam sem tiltakozott kifejezetten. A tagállamok felkérték az elnökséget, hogy részletesebben dolgozza ki a javaslatot, amely a mechanizmusra vonatkozik, és vigye tovább ezt a munkát. Az eljárási jogra vonatkozó irányelv és az ehhez kapcsolódó munkák tekintetében az elnökség már négy menekültügyi munkacsoportot levezényelt. Az első olvasat ez alatt a négy munkacsoport ülés alatt lezajlott. Az október 5-i ülésen az első kompromisszumos tervezetet is bemutattuk. A munkánk során megállapítottuk, hogy melyek a legfontosabb szempontok, aspektusok az elnökség számára, amelyek alapján aztán majd a kompromisszum további változatait ki tudjuk dolgozni. Megtettük a szükséges lépéseket, amelyekkel a folyamatot egyszerűsíteni tudjuk és hatékonyabbá tenni az egész csomag vonatkozásában. Most a kontaktcsoportról beszélek, a bizottság, a tanács és a lengyel elnökség részvételével zajlik ez a munka, és én azt is javasoltam, illetve a parlament is részt vesz benne, és én úgy gondolom, hogy az eddig lezajlott három ülés megváltoztatta a hangulatot. Most már nagyon konstruktívan dolgozik mindenki ebben a munkacsoportban, és keressük a kompromisszumos megoldást. Most szeretnék köszönetet mondani a Libe Bizottságnak az építő megközelítésükért, hiszen nagyban hozzájárultak a kompromisszumhoz hogyha be tudjuk bizonyítani a többi nyitott téma tekintetében december végéig ezt a fajta együttműködési készséget, akkor meggyőződésem, hogy a csomagot 2012 végéig végleges formájában el tudjuk fogadni. Köszönöm még egyszer, hölgyeim és uraim, hogy hozzájárultak ehhez a munkához. Az elnök, köszönöm szépen, mindez nagyon jó hír. Látom, hogy elkötelezetten dolgozik minden érdekelt, azon, hogy 2012 végéig le lehessen zárni a munkát, és ez a trió elnökség, vagyis a lengyel elnökség, a következő Dán és ciprusi elnökség részéről nagy munkát fog igényelni. Minden esetre ez biztató kilátás figyelembe véve a nehézségeket és ezeknek a kérdéseknek az összetett mi voltát. Különösen azokra a nehézségekre gondolok, amelyek a tanácson belül merültek fel. Hallgassuk meg Maria Asenyos asszonyt, aki Cecilia Malmström biztos kabinetfőnöke. Malmström asszony a belügyi ügyeket felelős biztos, tehát Assenius asszony képviseli most itt a körünkben a bizottságot. Köszönöm szépen, szeretném átadni Malmström biztos asszony üdvözletét. Szeretett volna eljönni erre a mai megbeszélésünkre, és szeretnék köszöntet mondani a Libének a megszervezéséért. Közeleg a 2012, és hogyha a közös menekültügyi rendszert valóban meg akarjuk valósítani addig, akkor nem, nincs vesztegetni való időnk. Egy közös európai rendszer alapja már évek óta fönnáll, megvan, bár elég nagyok a nemzeti szintű különbségek. Egy-két példával élnék. Tavaly több mint 50 ezer menekültügyi menekült kérelmező érdekez, érkezett Franciaországba, sokkal kevesebben Németországba, illetve nagyon kevesen Észtországba. 44% százalék volt ugyanez Hollandiában, Írország pedig 16 százalékban adott menekültügyi jogot a kérelmezőknek. Ez azt jelenti, hogy nagyon nagyok az eltérések. Vannak menekült státuszt kérők Csesniából, Irakból. Van olyan tagállam, amely 1-3 százalékban ad ezeknek a menekült kérelmezőknek menekült jogot, mások pedig 85-90 százalékban. Méltatlan ez a helyzet, hiszen a tagállamok osztják az alapvető értékeket, és ugyanazokat a fontos nemzetközi egyezményeket írtuk alá, mint például a Genfi egyezmény, amely apropó 60. születésnapját ünnepli majd ebben az évben. Mi, lenne, mi lehetne a legjobb módja az ünneplésnek, mint az, hogy a jövőbe tekintünk és közös célokat fogalmazunk meg? Nagyok az eltérések a államok, a tagállamok között, és ez azt jelenti, hogy Mm, egyáltalán nem tudhatja menekült jogot kérő, hogy mi történik vele, ezért megpróbál olyan országba kérelmezni, amely valószínűleg megadja neki a menetékjogot. 17 tagállamnak még nagyon sok a házi feladata ezen a területen. A bizottság azt javasolta, hogy a jelenlegi jogszabályi hátteret harmonizálni kellene, egyszerűsíteni kellene, és olyan, tagá- olyan szabályokat kellene létrehozni, amelyeket mindegyik tagállamban meg lehet valósítani, miközben az alapvető jogokat tiszteletben tartjuk. Fontos az, hogy a menekült jogot kérőket egy, egyelő bánásmódban részesítsék bárhol az Európai Unióban, és ugyanolyan eséllyel kapjanak védelmet. A bizottság szempontjából ez egy rövid áttekintés volt. Nézzük, hogy ez áttekintést szeretnék adni, nézzük, hogy mik a feltételek a befogadásnál. A menekült kérelmezők nem ugyanolyan ellenbánásmódban részesülnek az Európai Unió különböző országaiban, ezért három évvel ezelőtt harmonizációt javasoltunk. Az volt az alapvető célunk, hogy ugyanazokat a standardokat lehessen biztosítani a menekültjogot kérők számára mindenütt. A javaslatunkat kritizálták a tagállamok, azt mondták túlságosan részletes, és ez, és túlságosan nehéz megfelelni a szabályoknak. A bizottság meghallgatta ezt a kritikát, és módosító javaslatokat nyújtottunk be a saját javaslatunkhoz júniusban, ebben az évben. És úgy gondolom, hogy ezzel a tárgyalásoknak új lendületet sikerült adni. Ez a meghallgatás is jó példa erre. A másik jó hír pedig a lengyel elnökség munkája, hiszen rendíthetetlenül elkötelezett az ügy iránt. Ugyanez a gondolkodásmód állt a menekültügyi eljárásokkal foglalkozó irányelv átdolgozása mögött. Ebben az évben kerül erre a sor. Ez az irányelv költséghatékony szabályokat próbál felállítani a menekült jogot kérők esetében, egyenlő bánásmódot próbál biztosítani, az alapvető jogok tiszteletben tartását, illetve az esetjog kialakítását. Ez a két jogszabályi átdolgozás a minősítésekkel foglalkozó irányelvhez is kapcsolódik, és ahogy már Miller úr is elmondta, nagyon nagy pozitívumnak számít az, hogy a tárgyalások utolsó szakaszában járunk, egy nagyon fontos mérföldkő ez az egész csomagban. Tehát izgalmas időket élünk, és nagyon fontos, hogy a Libe, illetve a Koreper ennek a tartalmát elfogadja, és egy gyors elfogadás eh, a két dokumentum esetében nagyon pozitív jelzésekkel szolgálna, és új lendületet adna a következő tárgyalási körökhöz. És végül ott van még a Dublini rendelet. Úgy tűnik, hogy mindenki egyetért abban, hogy a Dublini rendszer kell, hogy maradjon a közös eh, menekültügyi rendszer alapja, azonban nem értenek egyet a tagállamok abban, hogy hogyan érjük ezt el hogyha azt akarjuk, hogy ez egy erőteljes, hatékony rendszer maradjon, akkor az összes résztvevő tagállamnak támogatnia kell ezt az egyezményt, ezt a Dublini rendszert. Ennek támogatása érdekében a bizottság egy állandó nyomonkövetési és korai figyelmeztetési rendszer feltását javasolja a lengyel elnökséggel karöltve. Ez a válsághelyzeteket előrevetítené, illetve a rendszer megbízhatóságát biztosítaná. Megpróbáljuk az administratív terheket csökkenteni, de az is biztos, hogy egy komoly nyomonkövetési rendszer nélkül nem lehet korai figyelmeztető rendszert felállítani. Hogyha megvizsgáljuk a menekültügyi csomagot, akkor remélem mindenki számára egyértelmű, hogy a védelem szintjét szeretnénk megemelni, a minimum szabványoktól, minimum normáktól eltérve, föl szeretnénk ezt lendíteni, és inkább közös, magas szintű normákat szeretnénk biztosítani. Szeretnénk véget vedni ennek a hazárdjátéknak, ennek a lottózásnak, amiről beszéltem. Tehát, hogy a menekültek nem tudják, mire számíthatnak. A mai nap folyamán érdekes kérdésekről fognak beszélni, mint a fogvatartásról, a kiskorúakról, az eredményes jogorvoslathoz való hozzáférésről. Remélem, hogy megállapodás születik majd a következő év során, és az európai parlamenti képviselők, valamint a miniszterek a tanácsban kézzelfogható eredménnyel tudnak majd szolgálni. A bizottság mindenképpen támogatja ezeket a megállapodásokat. Azonban egy közös menekültügyi rendszert nem lehet pusztán jogszabályokkal létrehozni, gyakorlati együttműködést kell kialakítani a nemzeti menekültügyi hatóságok között, és ezen cél érdekében van egy támogatási iroda, ebben az évben júniusban nyitotta meg a kapuit Máltán, és gyakorlati innovációk programokat is próbál felmutatni, például egy közös kurikulumot létrehozni, annak érdekében, hogy egységesítse a menekültügyi bánásmódot, megpróbálják felmérni, mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, illetve származási ország jelentéseket készítünk, szintén a harmonizáció, illetve az átláthatóság érdekében, valamint technikai támogatást nyújtunk azoknak a tagállamoknak, amelyekre nagy nyomás nehezedik. Ezen kívül a bizottság a szolidaritással kapcsolatban közleményt fog kiadni, a meghatározza a jelenlegi eszközöket, illetve rámutat arra, hogy ezeket hogy lehet hatékonyabban kiaknázni. Emellett hangsúlyozzuk azt, hogy minden tagállamnak a saját házatáján kell rendet tennie a szolidaritást tekintve. Tehát mielőtt az ember szolidaritást vár másoktól, bizonyítania kell, hogy önmaga is szolidáris. Így a tagállamok közömi bizalmat meg lehet erősíteni, illetve a jogszabályokat a jó gyakorlati fellépés támogat, támasztja alá, a támogatás, a monitoringozás, a nyomonkövetés illetve a bizalomépítés, az együttműködés. A szolidaritásnak nem csak a tagállamok között kell működniük, hanem más országokkal, illetve a nemzetközi védelemre szoruló egyéb személyekkel szemben. Erre irányulóan vannak regionális védelmi programjaink. Az áttelepítés egy hosszú távú megoldás lehet a menekültek számára, és ezért egy közös Európai Uniós programot hoz, javasoltunk 2009-ben ebben a témában. Nagyon-nagyon sajnáljuk, hogy nem sikerült még ezen fontos szolidaritási eszköz esetében megállapodásra jutni. Arra ösztönözném az Európai Parlamentet és a tanácsot, hogy az év végét megelőzően hozzatető alá ezt a megállapodást. A bizottság további ösztönzőket kíván létrehozni a tagállamok számára. A jelenlegi menekültügyi alap alapot felváltja egy másik alap 2014-től az új költségvetésben, illetve az áttelepítés kapcsán nagyon fontosnak tartom a regionális programokat. Tudjuk, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézni, de mégis magasabb fokú áttelepítési rátára van szükség az Európai Unióban a leginkább rászorulók számára, illetve segítséget kívánunk nyújtani azon közösségek számára, akik ezeket a regionális védelmi programokat megtartják. Úgy gondoljuk, hogy ezek a programok sikeresek, sikeres eszközök, és a kapacitásépítés területén nagyon hatékonyak voltak azon országban, ahol ezek működnek. A tranzitországok országokra gondolok, illetve a származási országokban. Vannak ilyen programok most Kelet-Európában, Tanzániában, illetve Észak-Afrikában is szeretnénk ilyeneket útjára indítani. Egyiptom, Líbia és Tunézia ide tartozna, remélhetőleg még az év vége előtt ez megvalósul, és Afrika szarvában is ilyet próbálunk létrehozni, Djibouti és Kenya országokat fölkarolva. A bizottság reméli, hogy az új pénzügyi terv keretében további forrásokat biztosítanak majd e, az ilyen jellegű programok számára, és újakat is létre lehet hozni. Zárásképpen, hölgyeim és uraim, azt mondhatom, hogy nagyon sok még a feladatunk. A közös európai menekültügyi rendszer kialakítása e, felé nehéz ez a feladat, nagy az ambíció, viszont e, van értelme ezért érdemes parlamenti energiát erre szánni, és remélem, hogy egy nap visszatekintve majd büszkék lehetünk, egy új, magas minőségű jogszabályi hátter, hátteret sikerül majd kialakítani. Köszönöm. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm, Eszénius asszony, hogy áttekintette a bizottság intézkedéseit és kezdeményezéseit annak érdekében, hogy megnyissuk a lehetőséget a közös európai menekültügyi rendszer kialakítására, és hogy segítsünk a tanácsnak, hogy dűlőre jusson a legnehezebb témákban, az Eurodac és a Dublin ügyében. Hallgassuk meg a következő vendégelőadónkat. Az IASZO, amiről többször is volt már szó, ez egy nagyon fontos európai menekültügyi hivatal, iroda, Máltán van a székhelye. Őket is meghívtuk erre a meghallgatásra. Ennek új igazgatója, Robert Visser, kimentette magát, mivel más fontos elfoglaltsága van, hivatalosan az Egyesült Államokba látogatott, de természetesen a jelszót meghívtuk a meghallgatásra. Most hallgassuk meg Tina Aketoft asszonyt, az Európai Tanács, Európa Tanács parlamenti közgyűlése migrációval, menekültügyel és népességügyel foglalkozó bizottságának tagja. Az Európa Tanács egy olyan testület, amely szintén nagyon fontos szerepet kap a menekültügyben. Öné a szó, és előre megköszönöm, ha segít minket az idő korlátaink tartásában, mivel a következő ülésszakot 10 órakor kellene kezdenünk, még már csak 10 percünk van, és Garlik asszony is itt van, őt is meg szeretnénk hallgatni, úgyhogy kérem próbálja tartani magát az időhöz. Köszönöm elnök úr, mindent meg fogok tenni, de azért nyilván nekem is időre van szükségem, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése nevében nagyon örülök, hogy meghívtak mára, és nagyon fontos, hogy fokozzuk ezt az együttműködést, és azért valószínű, hogy öt percben nem tudom összefoglalni a mondani valómat, úgyhogy demokratikus szellemben azért hallgassunk meg engem is. A média jelentéseiből hall, hallhattunk arról, hogy Dél-Európa milyen nehéz helyzetben van az észak-afrikai menekült áradat miatt. Viszont ennek ellenére viszonylag visszafogott ez a menekült áradat, de bizonyos régiók számára ez nagy nyomást jelent. Minden esetre fontos kontextusban tartani a dolgokat, még akkor is, hogyha nagyon sok menedékkérelem érkezett, azért áramlatról vagy özőről nem lehet beszélni. A menekültügyi kérdések Európa számára nagyon lényegesek, minden tagállam számára a parlamenti közgyűlés kifejtette aggáját a hiányosságok miatt, a minőségben, illetve a következetesség hiányában, ami a menekültügyi döntéseket illeti Európában. A befogadási arányok egészen másak a különböző országokban. 2010-ben Málta, Lettország és Hollandia fogadta be a legtöbb menekültet, 60, illetve 45 százalékban. Írország csak 9 százalék körüli elfogadási rátával rendelkezik még az országon belül is vannak következetlenségek, nem csak az Európai Unió tagállamai között. Egyfajta menekültügyi hazárjátékról hallhattunk az imént, és az is igaz, hogy bizonyos tagállamok, illetve különböző tagállamok különböző országokból fogadnak menekülteket elsősorban, de ha megnézzük ugyanazokat az országcsoportokat, itt is nagyok az eltérések. Az UNHCR statisztikái azt mondják, hogy Olaszország a szomáliaiakat 98%-ban fogadja el, Spanyolország pedig 7%-ban. Az irakiakat 98%-ban befogadják Finnországban, de csak 21%-ban az Egyesült Királyságban nagyok ezek a különbségek. Nagyobb erőfeszítéseket kell tenni, hogy javítsuk ezt a helyzetet, Ugyanakkor az is kihívás, hogy megállapítsuk, melyek azok az intézkedések, amelyeket meg kell hozni, és hozzuk is meg azokat. Szeretném megragadni ezt a lehetőséget, hogy rámutassak két olyan kérdésre, amelyek különösebb aggályt jelentenek a közgyűlés számára a közelmúltban. A nők helyzete, női menedékkérők helyzete, illetve a roma menedékkérők helyzete, ez a két témakör. Ami a nők helyzetét illeti, a nőkkel kapcsolatos határozatában az közgyűlés kifejtette, hogy a tagállamoknak az ilyen kellett különös figyelemmel kell elbírálnia. Ugyanolyan mértékben lehetnek az üldözés áldozatai a nők, mint a férfiak, de a nőkre más veszélyek is leselkednek lehet, hogy másként merülnek fel bizonyos fenyegetettségek, hogyha az áldozat nő. És ezeket a szempontokat nem veszik eléggé figyelembe a menedékkérelmek elbírálásában, és szeretném, hogyha ezt folyamatosan figyelembe vennénk ebben a vitában. A romákkal kapcsolatos határozatában az Európai az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése azt megállapította, hogy ha valaki EU tagállamból érkezik, akkor gyakorlatilag az EU-ban nem kérhet menedékjogot, viszont emiatt az EU-n belül üldözött romáknak Kanadába kellett menniük, hogy menedékjogot kapjanak. A parlamenti közgyűlés felhívta az Európai Uniót, hogy ebben a tekintetben vizsgálja felül szabályait. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a cél, hogy a felelősségi körök méltányosabban oszlanak oszlanjanak meg a tagállamok között. A Dublini rendszer nagy terhet helyez a külső határok mentén elhelyezkedő országokra. A legutóbbi határozatában a felelősség megosztással kapcsolatosan a parlamenti közgyűlés kifejtette, hogy a hathatós védelme a menedékkérőknek a világ egész részén nem érhető el, anélkül, hogy az országok igazságosabban osszák meg a felelősséget és a terheket, amelyek ezzel kapcsolatosan felmerülnek. Az egyik intézkedése célból az volt, hogy a parlamenti közgyűlés felhívta az Európa Tanács tagállamait, hogy vegyenek részt az UNHCR visszafogadási programjában és visszatelepítési programjában, illetve hogy a különböző folyamatokat tegyék zökenőmentesebbé. Miniszter úr, elnök úr, szeretnék a legfontosabb témánkra rátérni, vagyis hogy kialakuljon egy közös európai menekültügyi rendszer EU szinten. Ez lehetőséget ad arra, hogy megfelelő előrelépést érjünk el a döntéshozatában, de nem csak az EU-n belül, hanem a 20 többi Európa tanácsi tagállamban is. Az Európa Tanácsnak feladata az, hogy ebben az intézkedésben részt vegyen. Az Európa Tanács olyan szabályokat és normákat alakított ki a menekült ügyel kapcsolatosan, amelyek kötelezőek a tagállamok számára. Nem csak az emberi jogi egyezményről beszélek, hanem az emberi jogi kartáról, illetve a többi határozatáról a parlamenti közgyűlésnek. Egy olyan rendszert is kialakítottunk, amely a hiányosságokat alapítja meg, monitoring mechanizmusokat a parlamenti közülésen belül, az eh, CPT Európai Bizottság eh, a rasszizmus ellen, illetve az Európai eh, Szociális Jogokkal Foglalkozó Bizottság, ezek részt vesznek ebben a munkában, illetve a nők elleni és a családon belüli erőszakkal is foglalkozunk, illetve a, a nemek szerint megoszló menedék jogi menedékkérelmek ügyében is sok munkát kell még végezni. Nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Unió kihasználja ezeket a mechanizmusokat, és együttműködjön az Európa Tanácssal, közösen keresve a megoldásokat. Az Európa Tanács minimum szabályokat kíván kialakítani a menedékkérőkre nézve, eljárási garanciákat, a feltételekre vonatkozó normákat az esetleges fogvatartása vonatkozólag. A bizottság is dolgozik ezen egy közös menedékjogi rendszeren, tehát mindez nagyon fontos cél. Zárószóként a közös európai menedékjogi rendszer az EU 27 tagállamon túlmutat, mind a 47 Európa tanácsi tagállamra hatással lesz, hiszen egy méltányosabb rendszer mindenki számára előnyös lesz. A közös európai menedékjogi rendszer lehetővé teszi, hogy a jelenlegi javaslatok, jelenlegi szabályok terén előrelépést érünk el, és ez egy olyan lehetőség, amit nem hagyhatunk ki. Köszönöm szépen. Köszönöm a Ketoft asszony, és lépjünk tovább. Mindezek után az Európa tanács beszámolója után, hiszen ők is nagyon fontos szerepet kapnak ezekben a folyamatokban, és elkötelezetten dolgoznak a menedékjog és a menedékérelmezők ügyének javítása érdekében. Hallgassuk meg az UNHCR Európai Irodája politikai jogi tanál, támogatás főosztályának vezetőjét, Madeleine Garlic asszonyt. Öné a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönettel tartozunk az Európai Parlamentnek a meghívásért, illetve a meghallgatás megszervezésért. Időben érkezik ez, hiszen összefogott munkára van szükség a gyakorlati együttműködés területén, illetve a szolidaritás területén is. Szeretnék köszönetet mondani Miller miniszter úrnak, a lengyel elnökség nevében Lengyelország nagyon gyakran részt vett a tanácsi munkaügyi megbeszéléseken, és fontos javaslatokkal ért a kompromisszumokat illetően. Köszönettel tartozunk a parlamentnek a tárgyalásokért, a kontaktcsoport létrehozásáért, amely véleményünk szerint nyitott vitákat hozhat létre. Nagymértékben értékeljük azt, hogy milyen prioritást kapott ez a menekültügyi csomag. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen erőfeszítés létfontosságú a lendület fenntartásáért, illetve az eredmények eléréséért, hiszen nagyon bonyolult kérdésekről van szó. Üdvözöljük az eddigi előrelépést, különösen a minősítési irányelv kapcsán, Jean Lambert jelentéstevő munkáját, illetve a többi képviselő munkáját is üdvözöljük, valamint az elnökség munkáját, üdvözöljük a tartalmi megállapodásokat. Nagyon fontos lépések történtek, különösen a támogatott védelem, illetve a jogok területén. Az UNHCR üdvözli eh, Guillaume asszony jelentését, amely nagyon fontos tárgyalási alapot képez. Természetesen vannak olyan tagállamok, akik aggodalmat fogalmaztak meg az átdolgozott bizottsági javaslattal kapcsolatban amely létre, amely megengedi azt, hogy hatékony menekültügyi rendszerek működjenek, azonban visszaélések is benne vannak, a visszaélésekre is lehetőség van sajnos. Úgy tűnik, hogy a bizottság javaslata azonban az aggodalmakra választat, illetve a parlament megfogalmazott javaslataira is. Reméljük, hogy a jelenlegi tárgyalások során kompromisszumot sikerül majd tető alá hozni, és sikerül ö, betömni a jelenlegi lyukakat. Az UNHCR erre nagy lehetőséget lát, úgy gondolja, hogy ez lehetséges. 2010 márciusában egy kutatási anyagot hoztunk létre, amely a gyakorlati megvalósítással foglalkozik a jelenlegi irányelv kapcsán, problémákat foglal, fogalmazza meg, például a felgyorsított eljárások széles körű használatát, ami az eljárási védelmet csökkenti, illetve gyakran rövidek a határidők, és a menekült jogot kérők nem tudják ezeket teljesíteni, illetve a felülvizsgálatra, az elbírálásra sincs megfelelő idő. Ezen kívül a menekültügyi interjúk nem mindig úgy zajlanak, hogy az hatékony és igazságos legyen, és nem mindig kapják meg az interjúkészítők a megfelelő képesítést, túlságosan sok a visszautasítás, és még a bírósági meghallgatás előtt eltávolítják a menekültet, menekültjogot kérőket. Az új javaslat orvosolná ezeket a hiányosságokat. Tudjuk, hogy nagyon sok érz, politikailag érzékeny kérdéssel kell szembenézni, új biztosítékokat, magasabb szabványokat kell létrehozni. Az UNHCR úgy gondolja, hogy nagyon fontos változtatásokra van szükség az irányelv kapcsán, amely nem feltétlenül emeli a költségeket, de igazságos és méltányos eljárást biztosítana. Ezért reméljük, hogy a jelenlegi szöveg alapja lehet a tárgyalásoknak. Ami pedig a befogadás irányelvet illeti, itt is megfogalmaztak aggályokat, fenntartásokat a tagállamok a költségek emelkedése miatt az előző irányelv javaslat kapcsán tudjuk, hogy az új javaslat az előző szöveget nagymértékben javította, és azt hiszem, hogy ez is egy kompromisszumos lehetőséget nyit meg. Az UNHCR lát problémát a befogadás irányelv kapcsán, és azt hiszem, hogy az új átdolgozott javaslat ezeket orvosolja. Az egyik ilyen a fogvatartás, és nagyon örülünk annak, hogy külön szekció foglalkozik ezzel a témával ma délután. Az UNHCR számára elfogadhatatlan az, hogy az Európai Unióban nagyon kevés a jogi biztosíték, amely szabályozná a fogva tartottak a helyzetét, akik lehet, hogy menekültek, lehet, hogy bűncselekményt elkövetőek, de mindenképpen az Európai Unió területén vannak. Nagyon fontos, hogy a menekült ügyek, illetve a fogvatartottak esetében további szabályozás szülessen Üdvözöljük a EP álláspontját, a Davis jelentést, illetve ez nagymértékben épít a bizottsági anyagra. Reméljük, hogy megállapodás születik majd a legfontosabb elveket, illetően a közeljövőben. Az UNHCR a jelenlegi Dublini rendszer hiányosságaira is rámutat. Úgy gondoljuk, hogy jó pár módosításra kerül majd sor az átokozott irányelven, amely javítaná a rendszert, tehát átláthatóságot, a kritériumokat, az állami érdekeket, illetve a jogok kérők érdekeit is, valamint méltányosságot biztosítaná és igazságos elbánást. Üdvözöljük a bizottság vezető szerepét ebben a tekintetben, és mindenképpen meg kell győződni arról, hogy további terhet nem róvunk egyetlen tagállamra se, és a rendszer egyenlő hozzáférést kell, hogy biztosítson az igazságos elbíráláshoz minden tagállamban. Ebben a kontextusban üdvözöljük a társjogalkotók erőfeszítéseit, a jelenlegi eszközök megerősítése kapcsán, és ösztönöznénk a további intenzív munkát az intézmények között, hogy kompromisszumok születhessenek a jelenlegi javaslatokkal kapcsolatban. Ami a szolidaritás kérdését illeti, ugye jó páran szóltak ma erről a témáról, az EU működéséről szóló szerződés kötelezettséget ír elő, ír elő a primér jogban, amely a szolidaritást, illetve a felelősség igazságos megosztását írja elő. Az UNHCR támogatja ezt a célkitűzést konkrét programokkal, projektekkel, amelyeket a területen, a terepen megvalósítanak a tagállamok. Görögországban külön oda kell figyelni erre a helyzetre. Első és másodfokú döntéshozatalban támogatást nyújt az UNHCR, jogtan, jogi szaktanácsot is ad, és üdvözöljük az Európai Menekültügyi Támogatási Iroda munkáját és szerepét, arra ösztönöznénk az intézményeket, hogy továbbra is nyújtsanak támogatást Görögországnak, abban, hogy igazságos és méltányos módon tudjon eljárni a menekültekkel szemben. A relokációs programokban is támogatást nyújtunk, például Málta esetében. Együttműködtünk különböző Európai Uniós országokkal, olyan kezdeményezések kapcsán, amelyek a menekültügyi politikát próbálják előrevinni, illetve a jelenlegi rendszerben dolgoznak. További menekültügyi programokat próbálunk kialakítani 12 tagállamban, és ezeknek az, a menekültügyi eljárásoknak a minőségét próbáljuk javítani, a szakértelmet, szaktudást föllendíteni és támogatást nyújtani a hatóságoknak gyakorlati együttműködés, jó, jó gyakorlatok cseréje kapcsán. Ezek olyan tevékenységek, amelyeket a résztvevő államok üdvözöltek, hiszen gyakorlati útmutatást nyújtanak az Európai Uniós menekültügyi csomag kapcsán. Ezen kívül reméljük azt is, hogy ez egy olyan kihívás, amelyet a támogatási iroda fölvállal majd, és a 2012-es munkaprogramjában ez benne van. Reméljük, hogy politikai és anyagi támogatás is kap majd ez az ügy, és az Európai Uniós intézmények és tagállamok napirendjében ez nagyon fontos szerepet tölt majd be. A hatékony szolidaritás harmadik országokkal szintén nagyon fontos terület, gyakran beszélünk erről, és nagyon sok esetben olyan országokról van szó, amelyek nem rendelkeznek megfelelő felszereltséggel, származási országok ezek, Afrika szarvára gondolok, illetve más, a világ más olyan területeire, amelyet az éhénység, a szegénység sújt. Itt exponenciálisan nagyobb a, a menekült jogot kérők száma, és Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a harmadik országokkal való szolidaritás nem csak erkölcsi kötelezettség, hanem az Európai Unió érdeke is. A prőtások között szerepel, amely hangsúlyozza a külső dimenzióját a menekültügyi politikának, illetve azt az égető szükségességet, hogy a nemzetközi védelem területén szolidaritásról tegyünk tanúbizonyságot, ezt eh, szomáliai menekültek kapcsán láthattuk leginkább. Sok tagállamban, tagállam, tagállam számára a menekültjogot kérők nagy része eh, Szomáliából érkezik, és a számuk elenyésző ahhoz képest, hogy a szomáli szomszédos országokban ö, hányan kérnek menedékjogot, mint egy 140 ezeren kértek menekültjogot ban Kenyában és Etiópában, 46 ezeren július első heteiben érkeztek. Az UNHCR rámutat arra, hogy sürgősen humanitárius segítséget kell nyújtani a válság megoldására, és a humanitárius iroda, az Európai Unió intézménye is erre mutattak rá. Az UNHCR felhívta a figyelmet arra, hogy áttelepítési lehetőséget kell biztosítani a tagállamoknak, így kell tanúbizonyságot tenni a szolidaritásról, hiszen ezen emberek számára nagy az üldöztetés veszélye, a hosszú távú és biztonságos megoldást számukra csak az áttelepítés jelentheti. Nagyon szerény ezen a területen az eredményünk. Nagyobb fokú szolidaritásra van szükség, és erre kiváló példa még Észak-Afrika. Természetesen tudjuk, hogy ez milyen kényes, érzékeny kérdéseket vet föl, hiszen nagyon sokan menekülnek észak-afrikai országokból, és 2001 elején nagy migrációs hullámmal kellett számolni. Hosszú távon nagy mértékben segíthetjük ezeket az országokat, és a stabilitásukat előre mozdíthatjuk. Két országot említenék meg, Egyiptont és, Egyiptomot és Tunéziát. A líbiai menekültek nagy részét ők fogadták be, több mint egy millió embert. Ezeknek egy része tovább utazott, de elég nagy mértékben ezekben az országban kerestek menedéket. Az emberek több mint 5000-en vannak a libiai határ mentén, és 3000-en kaptak menekültjogot az UNHCR-től. Szeptember 30-áig két és fél ezer menekült menekültet küldött az UNHCR áttelepítési országokban, és csak egy ezer ember kapott konkrét helyet, ez pedig azt jelenti, hogy még nagyon sokan támogatásra és segítségre szorulnak. Az áttelepítés nagy mértékben támogathatja azokat az országokat, amelyek demokratikus átalakítási folyamatban vannak, és a demokráciai kapacitást emelheti. Az áttelepítés természetesen egyértelmű politikai és pénzügyi támogatással kell segíteni Európai Uniós szintén. Ezek konkrét lépések, például a közös áttelepítési program elfogadása lehetne egy ilyen. Az UNHCR üdvözli azt, hogy külön foglalkozunk ezzel a témával ma délután, és őszintén reméljük, hogy egy működőképes kompromisszum alakul ki a közeljövőben, és sikerül legyőzni a politikai és intézményi különbségeket, lehetőséget nyitva arra, hogy ez az új védelmi rendszer felálljon, és potenciálisan több ezer menekült életét megmentse a jövőben. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek a rendezvény megszervezésért, és várom a vitát. Thank you, Mrs. Garlick, and thank all of the participants of this opening remark. Köszönöm szépen a bevezető előadásokat. Ez volt az első része a meghallgatásunknak a menekült ügyről. A Libe Bizottság már szokásosan egy kis késéssel vezeti le ezt az ülést általában rengeteg napi rendi pontunk van, és ezért most is azt javasolnám, hogy a következő vitában tartózkodjunk attól, hogy túl hosszú felszólalásokat tegyünk. Buszutilul rátom már jelentkezett, meg is kapja a szót, de aztán azt javaslom, hogy lépjünk tovább minél gyorsabban, hiszen nagyon sok munkánk van még a mai napra és sok előadónk is van még. A következő panel Jean Lambert asszony vezényletével kerül majd sorra, aztán Cecilia Wilkström asszony következik, illetve Sylvie Guillaume a negyedik ülést vezeti le. Monika Makovej és Rui Tavares, illetve előtte Antonio Massip fog vezetni egy-egy ülésszakot, megvizsgálva a menedékjogi csomag különböző szempontjait és témaköreit. Ezek olyan kérdések, amelyeket a különböző paneleken felvetünk, amelyek nagyon lényegesek a témánk szempontjából. Buzutil úr, önné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a szót, és üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen a panel résztvevőinek az előadásokat, nagyon érdekesek voltak, és úgy gondolom, hogy nagyon világosá vált az elmúlt hónapokban, hogy hatékony szolidaritási mechanizmus nélkül soha nem tudjuk elérni azt, hogy megállapodás szülessen a menedékjogi csomaggal kapcsolatosan. Az Európai Parlament ezzel kapcsolatosan mindig következetes állást foglalt az elmúlt években, nem csak hónapokban. Az Európai Bizottság 2008. decemberében tett javaslatot a Dublini rendelet felülvizsgálatára majdnem három éve, azonnal reagált erre a parlament, kifejtve, hogy a szolidaritás kulcsfontosságú abban, hogy a csomagban megállapodásra jussunk, ugyanezt mondjuk most is, de sajnos a tanács nem lépett azóta előre. Az is sajnálatos, hogy az Európai Bizottság ilyen sok időt várt, amíg közleményt adott ki a szolidaritásról. Évvégén majd lesz egy ilyen közvélemény, közlemény, hogyha egy kicsit hamarabb jött volna, akkor elősegítette volna a vitát. Ugyanakkor az pozitív, hogy a lengyel elnökség készen áll arra, hogy felvállalja ezt a problémát, és megpróbálja megoldást találni a kérdésre. Tehát továbbra is optimisták vagyunk. Miért fontos a szolidaritás? Sok ok van erre, és néhányat fel is soroltak az előadók. Én még említenék többet. Például a szerződésben a 70. cikk kötelez minket arra, hogy a közös menekültügyi politikánk alapja a felelősségmegosztás és a szolidaritás legyen. Sokat beszélhetnék még erről, az okokról, de szeretnék röviden szólni. Engedjék meg, hogy néhány megállapítással éljek. Úgy gondolom, hogy ezek kulcsfontosságúak a szolidaritással kapcsolatosan először is. Ez a Dublini rendelet része legyen, vagy pedig azon kívül szabályozódjon. Én nem gondolom, hogy ezt egy ilyen kvázi vallásos szempontból kellene vizsgálni. Ha megvan a szolidaritás, akkor teljesen mindegy, hogy a Dublinból származik, vagy pedig egy másik jogi eszközből egyértelmű, hogy a Dublini rendelet alapvető méltánytalanságokat tartalmaz, hiszen kifejezetten a határmenti tagállamokra hárítja a felelősséget. Azok, akik belépnek a határmenti tagállamokban, nyilvánvalóan más országokba szeretnének utazni vagy belépni, tehát ez már igazságtalan és méltánytalan, hogy ez most legyen önkéntes vagy kötelező, ezzel is végtelen vitát folythatunk. Szerintem eh, az én személyes preferenciám a kötelező rendszer, de ez addig nem lényeges, amíg egyáltalán működik a rendszer. Az Európai Bizottság eh, elindított Máltával kapcsolatosan, hazámmal kapcsolatosan egy önkéntes alapú próba programot, és nem működött. Egy számot említenék, az EU országok áttelepítettek körülbelül 300 embert, de 15 ezeren érkeztek Máltába. Az USA, akinek nincsen ilyen kötelezettsége, ezer ember telepített át, vagyis mindannyiunkat megszégyenített ezzel. Szolidaritás és felelősségvállalás egyetértek az előadókkal, különösen a Széniusz asszony megalapításával valóban nem szabad addig szolidaritást elvárnunk, amíg nem érjük elő a felelősségvállalást. Ez minden tagállamra vonatkozik, beleértve a határmenti tagállamokat is. Rá kell mutatni, meg kell mutatni, hogy ők is felelősségvállalással tartoznak, és ez része a menekültügyi csomagnak. Végül pedig a szolidaritás a harmadik országokkal. Ezt is említették már Tunézia, nem csak, hogy nagyon nehéz időket élt át a közelmúltban a forradalom kapcsán, örvendetesen, de azért ez nehézségekkel jár. Emellett aránytalan felelősséget kell vállalnia a libiai menekültekkel kapcsolatosan. Több ezer ember van még mindig a libiai, tunéziai határon Európa még mindig nem tett semmit ezzel kapcsolatosan, ez a hallgatás szégyenletes, ezzel valamit tenni kell. Köszönöm szépen. Látom, hogy Vaszipósz úr jelentkezik. Kérem, hogy röviden, köszönöm szépen, nagyon röviden. El szeretném mondani, hogy nagyon egyetértek Mástrom asszony képviselőjével, a lengyel elnökség elkötelezettsége jelentős, ez örvendetes. A lengyel elnökség pontosan azokkal a problémákkal akar problém foglalkozni, amelyek a legfontosabbak. Antonio Masip vagyok, ezért csak a spanyol terminológia alapján tudok kiindulni. Ami számomra nagyon lényeges, hogy felgyorsítsuk ezt a haladást, hiszen a lengyel elnökség jó hangulatot teremtett a munka számára, és ezt le kell zárni 2012-ig, és a tanácsnak is szerepet kell vállalnia, de úgy látom, hogy nagyon vonakodik az állásfoglalástól. Nagyon fontos a lengyel elnökség segítsége az ügy előremozdításában és az, hogy Lengyelország így kezeli ezt a kérdést, ez nagyon dicséretes, és ezért szeretem volna köszönetet mondani. Most következzen a második ülésszak Jean Lambert asszony elnökletével, de még ezelőtt hadd válaszoljanak a panel résztvevői a felvetésekre, különösen a lengyel elnökség részéről. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy röviden reagáljak Buszutil úr észrevételeire. Ezek nagyon relevánsak, és nem csak formaságokról van szó, vagy hogy a Dublini mechanizmusba kerül el szolidaritás, vagy más jogszabályba. Ami fontos, és ami releváns a vita szempontjából, az a szolidaritás fogalma ami hiányzik még a jogszabályokból, és tudatában vagyok, hogy nagyon nehéz időszakot élünk át költségvetési szempontból, és más szempontokból is. Súlyos problémák merülnek fel a szolidaritáson túl menően is, de tudnunk kell, hogy nem csak a pénzről beszélünk. Ha szem előtt évesztjük ezeket az alapelveket, vagyis a szolidaritás fontos alapelvét, akkor ez a helyzet több évig fennállhat, és lehet, hogy nem is lehet majd orvosolni ezt a helyzetet. Biztosítani kell tehát ennek az alapvető elvnek az érvényesülését, beszélek most a szolidaritásról. Vegyük Málta példáját. az Egyesült Államok minden esetre sokkal jobban teljesített, vagyis ez is azt mutatja, hogy a gyakorlati cselekvés fontosabb, mint a formaságok. Én szeretek beszélni a szolidaritásról, de a belső kompromisszumunk az önző megközelítés és a szolidaritás között valahogyan ki kell, hogy alakuljon. Köszönöm szépen. Vártam, hogy a tolmácsolás is befejeződjön itt a fülhallgatomban. Akkor ezzel lezárhatjuk az első ülésszakát a meghallgatásnak. Lépjünk tovább a második ülésszakra. Approaching the chair. Jean Lambert asszony lesz az ülésszak elnöke. Kérem, hogy mindenki maradjon a helyén, hogy folytathassuk is a munkát. Köszönöm szépen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you Thank you. thank you. We'll be in touch.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 Right, ladies and gentlemen, if... Hölgyeim és uraim, kérem, hogy csendesedjenek el, szeretnénk megkezdeni a második panel megbeszélést, különösen, hogyha szeretnénk tartani magunkat az előjelzett időköz, akkor 20 percünk van, 20 percünk van. Jean Lambert vagyok, én vagyok az előadója a képesítésekről szóló irányelvnek. Strasbourgban jövő héten lesz erről szó de még nem tudjuk, hogy a szavazásnak mi lesz a kimenetele. A korrelációs táblákkal kapcsolatosan vannak még nehézségek. Ebben a panel ülésszakban a nemzetközi védelem kezdeményezetjeiről lesz szó, kiszolgáltatott személyek, különleges szükségletek ez a témánk. Azt fogjuk megvizsgálni, hogy milyen különbségekkel találkozunk, hogyan határozzuk meg a kiszolgáltatott személyek körét, a különleges szükségletek körét, a társadalom egészének összefüggésében, illetve hogyan kapcsolódik ez a menedékkérelmekhez. Már a kiszolgáltatottságról hallottunk, illetve az áttelepítésről, erről majd később is lesz szó délután kiváló előadóink vannak. Vannak olyanok, akik jártak már a parlamentben, mások újak. Itt van például Philip de Brücker úr, aki az EDCS eh, tudományos hálózat koordinátora, Valentino Dát, a bizottságtól, eh, Cselvan úr az Egyesült Királyságtól, örül, örvendetes, hogy valami pozitívumot is tapasztalunk az Egyes, Egyesült Királyság részéről ilyen ügyekben. Aztán Jerome Boyle úr is itt van, aki a nemzetközi rehabilitációs tanács tagja, a kínzás áldozataival foglalkozik ez a tanács, ez az egyik legfontosabb kérdés, amit a menekült ügyi csomag összefüggésében vizsgálni fogunk. A minden további bonyolítás nélkül szeretném Debuker úrnak átadni a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek a baráti meghívást. Nincsen sok időnk, és már így is csúszásban vagyok az időtervhez képest. Éppen ezért rövidre fogom fogni a szót engedjék meg, hogy egy alapvető üzenetet adjak át önöknek. Az előadásom keretében remélem ez sikerülni fog. Szeretném a leginkább sérülékeny és különleges igényekkel rendelkező, szükségletekkel rendelkező csoportokkal kezdeni. Mindannyian tudjuk, hogy sokszor azt kíséreljük meg, hogy fellépjünk a menekültügyi eljárásnak a kihasználás és azzal kapcsolatos visszaélés ellen. De vannak olyan emberek, akiknek különleges szükségleteik vannak. Természetesen fel kell lépnünk a visszaélések ellen a menekültügyi eljárások keretében, de arra is figyelnünk kell, hogy a különleges védelmet igénylő személyek meg is kapják ezt a védelmet. Öt pontot szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni a jelenlegi jog, alkotási, jogszabályalkotási állás oda vezetett, hogy az eddigi jogszabályokban, itt volt ugye befogadási feltételekkel kapcsolatos irányelv, ebben a 17. cikke azt sajnos nem került a gyakorlatban átültetésre. Ez gyakran úgy értelmezték a tagállamok ezt a cikket, hogy az nem volt jó hiszemű értelmezésnek tekinthető. Tehát az alkalmazás és a jogszabály értelmezés esetén a tagállamok nem mindig jártak el jóhiszűen. Ami pedig a, a normákat illeti, a bizottság számos javaslattal élt. Az első módosításnál a befogadási feltételekkel foglalkoztak, és az azt érintő eljárással. Mi az egyetemek szintjén megvizsgáltuk eh, ezt a javaslatot, megnéztük, hogy az új javasolt intézkedések, rendelkezések, amelyek ugye 2011. júniusában kerültek előterjesztésre, milyenek. Azt találtuk, hogy ezek nem igazán szerencsések, ami pedig az általam említett speciális pontot illeti, ezzel kapcsolatban azt gondoljuk, hogy nem igazán jelentenek az új rendelkezések, intézkedések a különös védelmet igénylő személyek esetében különösebb előrelépést. Ami pedig az érdemi kérdéseket és a fogalom meghatározást, aztán a magának az irányelv tervezetnek a konzisztenciáját, következetességét, és harmadsorban pedig az érintett személyeknek a meghatározását. Tehát nézzük meg előbb is a fogalom meghatározás. Itt ugye sérlékeny személycsoportokról van szó, akik különleges igényekkel rendelkeznek. a panelnek ebben a részében ugye róluk van szó, a különböző intézmények, akiknek munkájosán fel kell használjuk ezt a szöveget, nem igazán voltak képesek mindig a különböző koncepciókat elválasztani egymástól. Tehát itt vannak ugye különösen sérülékeny személyek, ez, ez egyik csoport, és egy másik csoport a különleges igényekkel rendelkező személyek. Itt itt ezt a két csoportot el kell választani egymástól, és egy megfelelő technikai definíciót kell mind a kettőre találni. Úgy gondolom, hogy akkor fogunk előre jutni, hogyha képesek vagyunk megállapodni abban, hogy itt a döntő szempontnak a sérülékenységnek kell lennie. Tehát az, hogyha valaki sérülékeny, akkor logikus módon különleges igényekkel is rendelkezik a befogadás és a gondozás területén. Ezzel persze, hogyha világos fogalmaink vannak, még nem oldottunk meg minden problémát, és vannak még további koncepcióbeli eh, nehézségek, problémák is, de ennek az irányelvnek a második változat tában sem sikerült emiatt aztán mindent kristálytisztán meghatározni. Vannak olyan rendelkezések, amelyek bizonyos fajta automatizmust irányoznak elő, tehát hogyha személyeket sérülékenynek minősítenek, akkor ebből az is következik automatikusan, hogy különleges szükségleteik vannak. De, ahogy mondtam, nem minden ember, aki sérülékeny, sorolandó rögtön a különleges igényekkel rendelkező személyek csoportjába. Tehát nem szabad, hogy egyfajta ilyen automatizmus alakuljon ki. Ez az, ami a mi munkánkat is zavart, ez az automatizmus. Ami a horizontalitást illeti, és a szövegnek a konzisztenciáját és a különböző szövegváltozatoknak az egymáshoz való igazítását. Nos, itt összességében négy, négy probléma van, itt is vannak még fennakadások. A képesítési irányelvben, amely jelenleg ugye egy politikai megegyezés tárgyát képezi, ebben vannak olyan rendelkezések, például a 20-as cikkely, amely végső soron azt ismétli meg, amit az első szövegváltozat 17. cikkeiben olvashatunk. Sajnos sok javulást nem állapíthatunk meg az új cikkeiben. Az lett bebetonozva, amit korábban az első szövegváltozat 17. cikkeiben már olvashatunk. A sérülékenységnek a fogalma A Dublini egyezményben nem volt benne. Itt egy itt úgy látjuk, hogy a két csoportnak a szövegben egy szisztematikus, rendszeres összekeverése történik. És természetesen itt most azt is le kell szögezni, nem csak a sérülékeny személyekre kell a fogalommeghatározás körében korlátozni a rendelkezéseket, hanem azt is meg kell határozni, hogy hogy kik azok a személyek, akik különleges igényekkel rendelkeznek, szükségletekkel rendelkeznek, hogyan lehet őket meghatározni. Tehát először itt kell világos helyzetet teremteni, és akkor persze felmerül az a probléma is, hogy adott esetben az eljárások során is problematikus területre tévedünk. Mindezek ellenére az irányelv esetében azért bizonyos előrelépéseket láthattunk, ami a befogadási rendelkezéseket illeti. Ott a szöveg kifejezetten megemlíti azt a kötelezettséget, amit már az első szövegváltozat is nyomokban tartalmazott. Itt most kicsikét konkrétabban olvashatunk erről. Itt tehát mindenképpen előrelépést láthatunk az eljárási irány elvben is jelentős javulás volt érzékelhető, de vagy egy kínzás áldozatáról, egy rendkívül traumatizált szeméről van szó, akkor úgy gondolom, a, hogy a megkérdezőnek, az interjút vezetőnek is megfelelő empátiát kell felmutatnia, és úgy kell kipuhatolni az érintetnek a szükségleteit. Úgy gondolom, hogy kicsit itt az eljárás az új szövegváltozatban a megfogalmazás változása folytán flexibilisebbé, rugalmasabbá vált, és ez előrelépés. Ami viszont csorbát szenvedett, vagy ahol hátralépést tapasztaltunk, az az idő horizontja az eljárásnak, hogyha valakit sérülékenynek nyilvánítanak, vagy hogy valaki sérülékeny, az nem feltétlen mutatkozik meg abban az időpillanatban, amikor menekült kérelmet terjeszt elő. Tehát ez azt jelenti, hogy először is esélyt kell adni az érintetnek arra, hogy megmutassa, hogy a sérülékeny személyek kategóriájába tartozik. Éppen ezért a befogadási eljárásnak az egyes lépéseit is még ehhez kell igazítani. És egy dologra szeretném még felhívni a figyelmet, hölgyeim és uraim, az európai jogban azt állapíthatjuk, meg az európai menekült jogban, hogy van a sérülékenységnek a koncepciója, de hát ez egy sok rétű, sok összetevős jogi probléma. Más területeken a szociális jogalkotás, vagy adott esetben az adójog területén is létezik a sérülékenységnek a fogalma, ott is dolgoznak vele, és most meg kell kísérelnünk ebben az összefüggésben is a sérülékenység fogalmát a saját magunk területén jobban lehatárolni. Itt nem igazán vannak formalizált megoldások erre, itt vannak még tennivalóink, ami a megértést és ennek a fogalomnak az értelmezését eh, illeti. De természetesen azt sem szabad elfeledni, hogy az ilyen kategóriában való besorolásnak nyilvánvalóan pénzügyi implikáció is vannak, tehát mindezeket a szempontokat a fogalom meghatározásnál megfelelően figyelembe kell venni. Egy kolléga, aki sajnos már nem tudott eljönni, de akivel régóta dolgozok együtt ezen az ügyön, régóta foglalkozik az Európai Menekültügyi Alapnak a felállításával, ő is mondta már, hogy bizonyos tagállamok már vizsgálják, illetve tanulmányokat készítettek arról, hogy hogyan áll a helyzet, ez talán már segíteni fogja további lépéseket. Mielőtt mielőtt ki tudjuk adni ezt a záró tanulmányunkat a közös európai menekült ügyi rendszerről, azért kiadtunk 2010 végén egy ilyen olvasókönyvet, és ebben már felemlítésre kerülnek ezek a fogalom meghatározási szempontok, amelyekről beszéltem. Nagyon is mélyen foglalkozik ez a szöveggyűjtemény ezzel a kérdéssel, úgyhogy azt ajánlom önöknek, hogyha nem tudnak jól aludni, akkor ezt az 500 oldalt feltétlenül nyálazzák át. Ez talán segíteni fog abban, hogy megfelelően lássuk az európai menekült politika jövőjét. Szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nos, aki megünnepli a karácsonyt, azt tudja, hogy mi legyen a karácsonyi kívánság listáján. A tanulmány rendelkezésre áll, a, az ajtóban megtalálható ez a dokumentum, és természetesen a mai feladatunk részben a koherencia megvizsgálása, megnézzük azt, hogy a múltban mit értünk el, és a különböző irányelvek hova vezetnek, mit mutatnak. Most pedig második előadónkat szeretném üdvözölni, Valentin Odát, aki a nemi kérdésekkel foglalkozik. Meg is adom neki a szót. Bizonyára Valentin is látja, hogy ketyeg az óra. Ennek az a célja, hogy egy 8-10 percre szorítsa a hozzászólásokat, illetve az előadásokat. Valentin, öné a szó. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az előadásomat a női csoportra szeretném összpontosítani, illetve a nemi indiktatásból menedékjogot kérő nőkre, A menekült ügyi hivatalban dolgozom, Belgiumban, a menekültekkel és hontalanokkal foglalkozó általános biztos irodájának nemi kérdésekért felelős koordinátora vagyok, tehát ilyen minőségembe szeretném a nők helyzetét fölmérni. Nagyon röviden szeretném elmondani, hogy a CGR a, eh, hogyan is működik, milyen koordinációs munkát végez, aztán egy-két konkrét példával élnék, illusztrálva azt, hogy milyen konkrét igények, szükségletek merülnek föl, illetve harmadsorban a a gyakorlatáról szeretnék szólni a nemi kérdéseket illetően, hiszen azt hiszem, hogy pozitívumokról számolhatok be, és itt konkrét igényekre, szükségletekre tudok rámutatni, és arra is, hogy a bíróság reagált az általunk meghatározott szükségletekre. A prezentációmban a biztosi irodát, a CGR a rövidítéssel fogom illetni, ez egy belga instancia, és a menekült jogot kérők koordinációs irodája, én vagyok a koordinátor, ennek a csoportnak, a nemi kérdésekért felelős csoportnak. A feladatunk pedig az, hogy a gyakorlatot megpróbáljuk harmonizálni, és javítsuk azt, ahogyan a kollégáink, mint egy 300 ember kezeli a menekültügyi kérelmeket, a nemekhez kapcsolódó menekültügyi kérelmeket. Két szükségletre szeretnék rátérni. A professzor úr is beszélt az általánosságokról, én azonban konkrétumokról szeretnék beszélni. A CGR keretében rendszeresen tagá, találkozunk a, a belga szervezetekkel, például az SOS Viol, SOS erőszak szervezettel, akik a nemi erőszak áldozatainak nyújtanak segítséget és ezek közül vannak olyanok, akik menekült jogot kérnek. Van egy pszichológus is, aki ezen a területen dolgozik. Annyira traumatikus állapotban vannak az erőszakot megélők, a nemi erőszakot megélők, hogy igazából nem is kérnek menekült jogot, félnek attól, hogy ismét szembe kell nézniük az agresszióval, és bár tudják, hogy menekült jogot kérhetnének ebből az okból kifolyóval, mégis a menekült eljárás, menekült jogi eljárás keretében nem beszélnek erről. A de Brücker professzor úr is beszélt erről a kérdésről, arról, hogy ezek érzékeny csoportok, sérülékeny, kiszolgáltatott csoportok, és azt hiszem, hogy ezen a területen itt Belgiumban már nagyon sok erőfeszítést tettünk. Mm, az ő része, részükről is fontosnak tartom a felkészítést, hiszen gyakran nem tudják, hogy mire számíthatnak. elképzelhető, hogy annyira traumatikus helyzetbe kerülnek ezek az emberek, hogy nem is jutnak el oda, hogy valóban az egész eljárást elindítsák. Tehát ez az egyik probléma, az egyik nehézség. Aztán nagyon fontosnak tartjuk a tipológia meghatározását, azt is, hogy ez, ezt a sérülékeny kiszolgáltatott csoportot tájékoztassuk. Most nagyon gyorsan szeretném bemutatni az általunk létrehozott eh, tipológiát. Az, ez a, azon kollégák munkáját segíti, akik a menekült jogi kérelmeket eh, elbírálják. Tehát nekik ad egy koordináta rendszert tudniuk kell, hogy miről is beszélünk, amikor a nemi ügyekkel kapcsolatos menekült, menekült jogról, illetve menekült kérelemről beszélünk. Itt vannak a becsületbeli ö, bűncselekmények, a kényszerházasságok, a családon belüli erőszak. Különösen a származási országokra gondolunk. Aztán ott van a nemi erőszak, a kényszer sterilizáció, illetve a kényszer abortusz. Mindenkinek tudnia kell, hogy ezen tipológia alapján külön figyelmet kell szállni az egyes esetekre. A második példánál ismét utalnék arra, amire már, ami már elhangzott a mai nap folyamán. Itt a Női nemi szerv megcsonkítására szeretnék konkrétan kitérni. 12 tagállam esetében, ami a menekült ügyek elbárálását illeti, nagyok a különbségek. Tehát ugyanaz a nő, aki menedékjogot kér például félti a lányát a nemiszerv megcsonkításától, Hogyha egy ilyen nő 12 tagállamba benyújtja a kérelmét, akkor teljesen más elbírálás alapján, meg, meg elbírálás alá esik, bár ugye mindenkit köt a Genfi, Genfi egyezmény. Tehát mindenképpen a menekültügyi státuszt kell figyelembe venni. De lesz egy ilyen csoport, aztán lesz egy olyan ö, országcsoport, akik, akik teljes mértékben csak az egyes esetekre fognak összpontosítani. Bár figyelembe veszik a, a Genfi egyezmény, de mivel hiányzik a, ezzel a kapcsolatban a kialakult gyakorlat, itt nagyon eltérő lehet az elbánásmód. Tehát van egy második országcsoport, akik esetleg részleges támogatást nyújthatnak. Aztán lenne egy olyan országcsoport is, aki, akik azt mondják, hogy esetenként fogják elbírálni a helyzetet, tehát egy kiegészítő védelemre gondolnak, humanitárius segítségre, de nem említik meg a Genfi egyezményt. És jó pár olyan ország van, ahol igazából nem lehet tudni, hogy a jelenleg folyó eljárások hova fognak vezetni. Ez jól illusztrálja azt, hogy egy konkrét igény, egy konkrét szükséglet, egy konkrét kiszolgáltatott csoport, hiszen ez egy nagyon-nagyon súlyos agresszió, egy ilyen csoport esetében mennyire eltérő bánásmódra lehet számítani az Európai Unió tagállamok között. És most nézzük a gyakorlati részeket. Ahogy mondtam, nem az igényeket szeretnénk, mindenképpen az igényekre szeretnénk rámutatni. Itt felsorolást kívánok adni ezekről a szükségletekről. Van egy olyan anyagunk, amely összefoglalást nyújt erről, ezekről a kérdésekről, tehát ezeket az, ezt az anyagot meg fogják találni a bejáratnál. Az első eszközünk, az első lépés az az, hogy a menekültjogot kérő meg ö, eldöntheti, hogy az interjú készítője nő legyen, vagy pedig férfi legyen. Egyéni ö, interjúkra kerül sor, tehát a család más tagjai nincsenek ott az interjú során, még akkor sem, hogyha egy nőt a férje elkísér erre a meghallgatásra. Mindig egyéni, egyénileg kerül erről so, egyénileg kerül sor a meghallgatásra, bizalmas formában, és nem vehet ezen részt a férj vagy fivér. és az is, azt is biztosítjuk, hogy ezek a hölgyek a gyermekeik nélkül kerüljenek meghallgatásra. természetesen, hogyha nehézségekbe ütközünk, akkor további ö, tanácsot lehet kérni a szolgálattól, azon tipológiai alapján, amiről beszéltem az előbb, és van egy olyan van ennek erre részletesebb eszközeink, ezeket most nem fogom felsorolni, hiszen nincs kellő mértékű időnk erre. Nem is olyan régen, kilenc nyelven hoztunk létre egy ilyen anyagot, és ezt megtalálják majd a bejáratnál. A különböző belga szervezetek anyaga ez akik foglalkoznak a menedékjogot, menedékkérelemekkel, de nem feltétlenül konkrétan a nemi kérdésekkel kapcsolódó menedékkérelmekkel, és számukra egy kontakt lehetőséget biztosítunk információszolgáltatás céljából. Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy az eljárásokra vonatkozó dosszió összefüggésében figyelembe vegyük azt, amit, amiről ön most az imént beszámolt a parlamenti munkában. És az is nagyon jó, hogyha hallhatunk arról, hogy többnyelvű információt adnak az érintetteknek, ha provokatívan fogalmazhatok, például pont Belgiumban. Nézzük a következő előadónkat, Cselven urat, aki nek a specialitása a magyar rövidítéssel MBTH ügyek. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a szakbizottságnak, hogy meghívtak engem erre a találkozóra, és a leszbikus, meleg, biszexuális, transzexuális és hermafodita személyek problémáiról beszélhetek. Először is a szexuális orientációról, illetve a nemi azonosságról beszélünk. 2007-ben volt egy találkozó Indonéziában, és ott az iránymutatásokat fogalmazták meg a szexuális irányultságra és nemi identitásra vonatkozólag. A szexuális irányultság definíciójában olyasmit vizsgáltunk, ami a személyek alkalmasságát, illetve fel, készségét érintette arra, hogy érzelmi szexuális vonzódást érezzenek más nemű vagy azonos nemű személy iránt, vagy olyan személy után, aki többféle nemi szerepet képvisel. Ez egy intel, intim szexuális kapcsolatot jelent, és ezt a következőképpen különböztetjük meg a nemi szereptől, vagy nemi azonosság tudattól, egy kis technikai probléma után. Ami a nemi azonosságot illeti, ez olyasmi az emberek mély belső meggyőződését jelenti a nemi szereppel, nemi tapasztalattal kapcsolatosan, ez vagy megfelel a biológiai nemnek, vagy nem, de ez magába foglalva a személyes testélmény tapasztalatot, és ide érthetjük a szabadon megválasztott módosítását a testi megjelenésnek vagy működéseknek, orvosi, sebészeti beavatkozása vagy más eszközökkel, és majd meglátjuk a diákat is, hogyha megjelennek esetleg a képernyőn.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 tehát a szabad választását értjük itt a személynek, hogy megváltoztassa megjelenését, illetve más nemi megnyilvánulásokat, úgy, mint ruházkodás, beszédmód vagy viselkedésmód. Tehát amikor az azonosságtudatról beszélünk, akkor nem csak a sebészeti beavatkozásokról van szó. A biológiai nem, nem feltétlenül felel meg a nemi azonosságtudatnak, ezt nagyon fontos tudni a menekültügyi kérelmekkel kapcsolatosan. Most ne a kérdésekkel foglalkozzunk, nem lesz egy kialakítható egy olyan kérdőív, amivel mindent meg lehet oldani. Én, az én modellem azon alapul, hogy másság, megbélyegzés, szégyen és bántalmazás, ennek a rövidítése DSSH angolul, a megbélyegzés az eh, ahhoz kapcsolódik, hogy valaki különböző, más, és ez egy stigmatizációt jelent, akár a család összefüggésében, a közösség és az állam összefüggésében. Szégyent él át az ilyen személy, ami a stigmából és a megkülönböztetésből születik, és így eh, bántalmazás, illetve kár éri az illető személyt. 2010. Eh, júliusában az Egyesült Királyság felső bíróságán HJ e és HT közötti ügyben döntött a bíróság. Ez nagyon fontos eset volt, amikor a, nem, a melegek jogairól döntött a bíróság a különböző élethelyzetekben, amikor másként, más elvárásaink vannak a melegekkel és a nem melegekkel kapcsolatosan. Az egyezmény úgy érvel, hogy mindenkinek szabadon kell tudnia élnie, anélkül, hogy félelnie kelljen, hogy bántalmazás éri, amiatt, hogy mondjuk fekete a bőre, vagy korábbi diktátor leszármazottja, vagy éppen meleg. Abból kell kiindulni, hogy ők szabadon kell, hogy tudjanak élni nyitottan, nyíltan, és a üzüldöztetés veszélye nélkül. Ez iránymutatást ad Európának, a nemzetközi közösségnek, megvizsgálva a lehetőséget, hogy nyitottan, szabadon élhetnek-e az ilyen személyek különböző ártalmak és bántalmazás nélkül. 2011. szeptemberében Amsterdamban egy jelentés született a homofóbia ellen, és ebből részleteket is láthatnak a kiadott anyagokban. Kulcsfontosságú kérdéseket taglal ez, különösen a melegekkel azonos neműek közötti kapcsolattal kapcsolatosan, és az MLMBTH e, menekültügyi kérelmekkel kapcsolatosan az volt fontos, hogy olyankor adjunk menedékjogot, amikor az otthonukban eh, büntetik az azonos neműek közötti kapcsolatot, és egy nagyon fontos döntést hozott a bíróság a, az ügyben, Pörszben, Ausztriában lesz egy eh, nemzetközösségi konferencia a témakörben. Biztosítani kell, hogy ne kelljen állami védelmet kérni olyan esetben, hogyha nincsenek ilyen büntetőjogi intézkedések, és ez nagyon fontos, nemet kell mondani az olyan kérelmekre, amikor el akarják kendőzni ezt a helyzetet, tehát nem akarunk némaságot vagy hazugságokat ösztönözni. Now that silence was only for 10 seconds. Most ez a hallgatás csak 10 másodpercig tartott, de amikor LMBTH személyekről beszélünk, nem egy hétig kell hallgatniuk, nem egy évig, hanem az egész életük hallgatásban és hazugságban telik, és ezért nagyon lényeges, hogy az Európai Bíróság foglalkozzon ezzel a kérdéssel, azzal, hogy miért eh, történik mindez. Egy német esetről is eh, említést kell tennem, vagyis azt kell mondani, hogy soha nem szabad senkitől elvárni, hogy eh, az azonosságával ez ellentétes életet kelljen élnie. Az önazonosságnak azonos, elégségesnek kell lennie az azonosság megalapításához, tehát mindenki maga állapíthatja meg az önazonosságát. Nagyon fontos, hogy pontos információt kapjunk az országokról, nagyon kicsi az átláthatóság a leszbikusok esetében, mivel láthatatlanok bizonyos társadalmakban, ezért nagyon sok kérdésre kell még választ kapnunk, és meg kell vizsgálnunk a védelmüket a befogadó központokban európai jogszabályalkotási szempontból gratulálnom kell az Európai Parlamentnek, hiszen végre elismerte hogy a nemi identitásra hivatkozni kell a tizedik cikkben, én ezzel egyetértek, továbbra még szükség van arra, hogy elismerjük, hogy a tagállamok kérhetnek kedvezmény, kedvezőbb szabályokat, vagyis a tizedik cikk alapján, amikor azt mondjuk, hogy a nemi orientáció figyelembe vehető, mi ezt kötelező megfogalmazásban szeretnénk viszont látni, vagyis hogy hivatkozzanak a szexuális orientációra, a pedofiliával kapcsolatosan külön elbírálásra van szükség. A pedofilia nem elismert szexuális irányultság, tehát nem szabad a kettőt összemosni a gyerekek, akik úgy azonosítják magukat, hogy LMBTH személyek, jelenleg nem élveznek védelmet a tagállami hozzájárulási jog ékorhatár szabályok miatt. Ezt egyébként a saját gyakorlatomból is el tudom mondani. Tehát nem csak magáról a szexuális aktusról van szó, hanem a nemi identitásról. Ami az eljárások irányelvet illeti, a szexuális orientációról, nem identitásról is beszélni kell ebben a szövegben. És ezzel kapcsolatosan azt ajánlanám, hogy olvassák el a 2011. júliusi állásfoglalást ezzel kapcsolatosan, de nézzük meg a többi pontot is, a komplexitás, ezt is meg kell vizsgálnunk, az interjúkat, a vizsgálatokat, az azonosítással kapcsolatosan. Nagyon fontos kérdések nyitottak még az adatátadással kapcsolatosan és a biztonságérzettel kapcsolatosan, ez egyébként a 22-es irány, cikkre is vonatkozik. Korábbi tapasztalatok alapján Filip-től is hallottunk nagyon érdekes dolgokat traumáról, és olyan személyekről, akik Európába azért jönnek, mert tudják, hogy eddig rejtegetniük kellett, hogy ők kik, és hazugságban kellett élniük harmadik országokban, és ezért nyújtottak be menedékkérelmet. A Fling homofóbia projekt nagyon sok tagállamot vizsgált, amelyek további kérelmeket vizsgáltak az LMBTH személyek részéről, akik más egyezményes alapokon hivatkoztak a jogosultságokra és biztonságban szeretnék érezni magukat ezek a személyek, ami a 18. cikket illeti az erőszak megelőzése a befogadó központokban. Például volt egy transzszexuális ügyfél Pakisztánból az Egyesült Királyságban, őt nőként azonosították biológiailag, és nagyon sok traumát okozott ez neki a befogadó központban. Ezért az ilyen kérdésekkel foglalkozni kell, a befogadó központokban történő erőszakkal kapcsolatosan, aminek az alapja a szexuális orientáció és a nemi tudat. Nézzük meg a családok szerepét. A család definíciója Dublin 2-ben, a befogadási irányelben és a képesítés irányelben, e tekintetben az Európának, Európának lépnie kell, és a, alkalmaznia kell a jelenlegi emberi jogi bírósági döntést, ez 2010. júniusából származik, ez ki E, kiegészítette a családi élet fogalmát az azonos neműek közötti kapcsolatra is. A Strasburgi Bíróság tehát így döntött a nyolcadik cikk összefüggésében biztosítani kell, hogy az azonos nemű együttélés és ugyanolyan védelmet élvezzen európai irányelvek és az európai jogszabályok összefüggésében. Összefoglalva, hölgyeim és uraim, egy történelmi hibát kell kiigazítanunk. 1912-ben hoztak egyezményt a menekült jogról a náci Németország és a második világháború tapasztalata alapján a koncentrációs táborokban melegek is voltak, akiket elpusztítottak a szexuális orientációjuk miatt. Az első alkalom, amikor Európában megvizsgáltak egy ilyen esetet, 1981-ben volt Hollandiában, tehát nagyon nagy késedelmet szenvedett ez a jogorvoslat. Köszönöm szépen. Thank you very much for that very, very clear um, Köszönöm szépen ezt az átfogó expozét. Azt hiszem, hogy mindegyik előadón konkrétan utalt egy-egy anyagra, amelyről beszélgetünk, itt nagyon hasznos volt. Lépjünk tovább, Jerome Bolyák következik. A Parkour d'Exil fejlesztési igazgatója a kínzás áldozatai rehabilitációja nemzetközi tanácsának, az IRCT-nek a tagja. Jerome Örömmel várjuk az előadásodat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lehetőségünk van ma itt bemutatkozni. Én olyan szervezet képviselője vagyok, amely egy Párizsi székelyű és Parkour Dexilnek hívják. A feladata, hogy különösen a kínzások áldozatait, akik felkeresik a központját, tanácsokkal lásson el, és támogasson a Parkour Dexil szervezetként a nemzetközi kínzás elleni rehabilitációs központhoz tartozik ennek tagszervezete, amelynek más nemzetközi szervezetek is tagjai. Ez a központ a legnagyobb civil társadalmi szervezet, amely kínzások áldozatainak megsegítésével foglalkozik a megfelelő rehabilitációs intézkedése, kidolgozása a személyek számára tartozik-e sok rétű, sokszínű központ feladatai közé, hiszen a világon több tízezer olyan személy van, aki hínzás áldozatává válik a szervezetünknek, illetve ennek a központnak nagyon sokféle tagszervezete van, több ezer személy gondozásával foglalkozunk, például olyan áldozatokkal, akik politikai, társadalmi okokból váltak kínzások áldozatává. A munkánk során megkíséreljük egy ilyen általános általános gondozási megközelítést alkalmazni. A legalapvetőbb, hogy sokaknak egyszerű orvosi ellátásra van szükségre, valakiknek pedig adott esetben pszichológiai kezelésre, vagy gyógytornára is sor kerülhet, hogyha arra van szüksége. Tehát ezek olyan gondozási intézkedések, amiket mi mind-mind kínálunk az általunk gondozott személyeknek. A nemzetközi jog tiltja a kínzást, de a világon ennek ellenére nagyon sok kínzási eset fordul elő. A menedék kérelmeknek a 20-30 százaléka a kínzásra vezethető vissza, mint menedékkérési okra. Ez érvényes volt a 2010-ben menedékkérelmet beadókra is. Né- egy 4020 szeméről tudunk 2010-ben, aki kínzás áldozatává vált. Tehát itt egy rendkívül nagy ö, csoportról van szó, akiknek első lépésben a legelementárisabb, legelemibb orvosi, pszichológiai gondozásra van szükségük, és akik természetesen adott esetben a legelemibb egészségügyi problémákkal küzdenek. Illetőleg utánuk az ő családi környezetüknek is segítséget kell nyújtani az eset feldolgozásában. Vannak olyanok ebben a személycsoportban, akik akik azt várják, hogy elismerjék az alapvető jogaikat, és emberként kezeljék őket. Sajnos itt a gyakorlatban, a napi gyakorlatban még vannak hiányosságok itt az Európai Unióban, úgyhogy ennek megszüntetését kell például egy prioritásként kitűzni. Vannak anyagi problémák is. Fölmerül a kérdés, hogy a segély intézkedéseket, segítő intézkedéseket hogyan tudjuk megfelelően az európai demokratikus térségben finanszírozni. Itt ugye demokratikusan vannak elosztva a pénzforrások, de sajnos továbbra is hiányzik ezeknek eh, az intézkedéseknek a megfelelő finanszírozása. Hogyan is merjük föl a kínzások áldozatát? De Bröker úr már beszélt itt az áldozatok azonosítási mechanizmusáról, hogyan tudjuk azonosítani, felismerni tehát azt, hogy valaki áldozat, kínzás áldozatává vált és sérülékeny. Döbrök úr említette, hogy aki sérülékeny, annak megfelelő ellátásra, gondozásra van szüksége. Ennek személyre szabottnak, méltányosnak kell lennie, és ezeket az embereket sokszor első lépésben hozzáférhetővé kell tenni, tehát az ő számukra hozzáférhetővé kell tenni ezeket az ellátásokat, gondozási intézkedéseket. Minél komorábban kezdődik meg a e személyeknek az ellátása, annál jobb. Szükségünk van az áldozatok esetének egyéni személyre szabott vizsgálatára a lehető legkorábbi időpontban, tehát már a menedék eh, kérelmi eljárásnak a megkezdése után rögtön. A szervezetünk, a Parkour Dexil ezen a területen más szervezetek és együtt dolgozik, és megpróbálja elérni a kínzás áldozatainak eh, azonosítási eljárásának egyszerűsítését, gyorsítását, azok a személyek, akik hozzánk látogatnak, azoknak sokszor először valamilyen pszichológiai eh, ellátásra van szükségünk, amit az első részben hallottunk, az nagyon biztató. Engedjék meg, hogy én is, szeret, én is reklámot folytassak egy pillanatra, itt egy brosúrát tartok a levegőben. Kint leraktunk néhány példányt, de hogyha még szükségük van, akkor nagyon szívesen eljutatunk önökhöz is belőle. Nos, hogyan dokumentáljuk azt, hogy kínzásra kerül sor, illetve a kínzás egyes válfajait, és az azokhoz kapcsolódó traumát hogyan tudjuk dokumentálni az áldozatok esetében? a kínzások túlélői, illetőleg az ő kijelentéseik, beszámolóik rendkívül fontos szerepet játszanak a menekültügyi eljárásban, hiszen itt van az isztambuli jegyzőkönyv, szerint ezeket a dolgokat pontosan dokumentálni kell tehát a kínzási gyakorlatokat, amelyek traumatikus következményekkel járnak az áldozatban, ezeket mind-mind pontosan dokumentálni kell. Ezzel kapcsolatban létezik már egy adatbank, amit sajnos még nem használnak kellően elterjedt körben. Három ajánlásunk lenne a végén. Először is ajánljuk azt, hogy legyen egy korai felismerő rendszer, amely segít kínzási gyakorlatok traumatikus következményeinek felismeréseiben, és segít az ehhez igazodó ellátási intézkedések kialakításában. És természetesen szükség van e- a kínzások áldozatának megfelelő ellátására is. Köszönöm szépen. Ismét egy egyértelmű előadást hallottunk különböző ajánlásokkal, javaslatokkal, és azt hiszem, hogy megvannak a, megvan a kihívás a, azon a területen, hogy a kínzás elkövetőit felelősségre vonják. Nos, talán időnk enged egy-két kérdést, egy-két válaszsal. Nem tudom, hogy van-e valaki, aki szeretne kérdést föltenni, vagy minden annyira egyértelmű volt, hogy, hogy nincs is erre szükség. A befogadás kapcsolatos anyag jelentéstevőjének adnám meg a szót. Köszönöm szépen, ez csak egy határ területe annak a területnek, amivel a jelentésemmel foglalkoztam. A Parkour Dexil képviselőihez intézném a következő kérdésemet, ami a védelmet igénylő személyeket illeti, ezek ugye kínzások áldozatai. Van esetleg egy olyan lista, amely alapján meg tudjuk állapítani, hogy melyek azok az országok, ahol alkalmazzák még a kínzást. Itt ugyanis áttekintéssel kellene rendelkezünk ezekről az országokról, és arról, hogy a világ mely országaiban gyakorlat még ma is a kínzás. Tehát ezzel kapcsolatban több információra lenne szükségünk. És az is eh, sokat segítene, véleményem szerint itt az Európai Parlamenti munkában, hogyha ezeket, ezeket az országokat nevesítenénk, és pontosan tudnánk, hogy tehát a világon hol gyakorolják még a kínzást. Gondolom talán esetleg az Amnesty Internationalnek lenne ezzel kapcsolatos információja. Nos, peut bien sûr qu'adhérer qu entièrement à tout ce que vous dites. Nos igen, önnek igaza van. Nap mint nap, a napi gyakorlatunk során megpróbálunk ebben a sötétségben fényt gyújtani, és ezt a kérdést megválaszolni. természetesen néha nagyon nehéz az adatok rendelkezésre állása esetén is megfelelő bizonyítékokkal alátámasztani ezt, és aztán nyilvánosságra hozni. Például Tunéziában nap mint nap fordultak elő esetek, voltak, akiket turistaként érintett, az Amnesty International ezzel kapcsolatban egy átfogó dokumentációt készített, és hozott nyilvánosságra, megmutatja, hogy hol alkalmazzák még a kínzást a világon. Köszönöm szépen. Ezzel ismét rámutatunk a származási országokkal kapcsolatos információ fontosságára. Ugye ez is szerepel a jelentésben az Európai Menekültügyi Támogatási Irodának részben ez feladata, illetve kérdés az is, hogy, hogy kifelé hogyan reagálunk, tehát például e, megállapodásokat, egyetértési nyilatkozatokat nem írunk alá, és ehhez hasonló lépésekkel is támogathatjuk a megfelelő irányt. Szeretnék köszönetet mondani a panelistáinknak. A konferenciánk ezen szekciója nagyon gazdag előadásokat sorokoztatott fel szaktudással alátámasztva. Bizonyára a következő szekció, amelyet Cecilia Wikström kollégám elnököl a kiskorúak témájában ugyanilyen gyümölcsöző lesz. Köszönöm tehát még egyszer az előadók munkát, és átadom a levezető elnöki szerepet. Well, I hope that you had one minute at least to say hello to somebody you didn't know before. Remélem, hogy legalább köszönni tudtak egymásnak, 30 másodperc áll rendelkezésükre, hogy egy kis energiát hozzunk a teremben, tehát kérem, hogy forduljanak a szomszédjukhoz, üdvözöljék a szomszédjukat. Üdvözlöm Önöket a harmadik szekcióban. Svéd képviselő vagyok, 2009 óta dolgozom az Európai Parlamentben, és a Dublin 2 átdolgozott verzió jelentéstevője vagyok. Mindannyian tudjuk, hogy a gyermekek kiszolgáltatottak és nehéz helyzetbe kerülhetnek, rendkívül rászorulóknak nevezhetjük őket, és ebben a szekcióban a gyermekek menekült jogával fogunk foglalkozni. Azt tudjuk, hogy a kiskorúak nagyon fontos horizontális területet, kérdést ölelnek föl. Megpróbáljuk a közös menekült jogi rendszert fölállítani, ahogyan önök is hallották, és ebben fontos szerepük van a kiskorúaknak. Három szakértőnk van a mai szekcióban, ezért nem is húzom tovább az időt, hanem azonnal megadom nekik a szót, hogy megosszák velünk szaktudásukat ezen a területen először is. Rebecca O'Donnell kapja meg a szót, aki a segítségnyújtásért felelős politikai munkatárs menekültügy és migráció területén a Save the Children irodában 2007 óta a Save the Children egy fontos vezető szerepet betöltő gyermekjogi szervezet a világon, és a migráció az egyik fontos területük. Az Európai Uniós embercsempészet és menekült ügyi irányelvek átdolgozásával, a visszatoloncelási irányelvel, valamint a nem kísérettel utazó kell foglalkoznak. Mintegy 30 civil szervezettel dolgoznak együtt, az, az, a szétválasztott gyermekeknek nyújtanak segítséget. Meg is adom a szót Rebecca O'Donnellnek. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a parlamentnek is, hogy itt lehetek a mai napon, és a gyermekek kérdéséről beszélhetünk a jelenlegi jogszabályi keretben. Ahogyan hallottuk, a menekültügyi törvények fejlődését nyomon követtük, már évek óta nyomon követjük, és jó pár javaslattal élünk. Például a menekültjogot kérő családokban levő gyerekekre, illetve a, szétvála, a családjuktól elválasztott gyerekekre összpontosítunk, valamint a kíséret nélküli gyerekekre. Nézzük, Mielőtt megnéznénk a jelenlegi javaslatokban a gyermekek státuszát, először az alapvető álláspontokat szeretném vázolni, majd konkrét intézkedésekre fogok rámutatni, hiányosságokra is. Kiinduló pontunk az, hogy minden helyzetben önálló személyként, saját jogokkal rendelkező személyként kell kezelni a gyermekeket, és elsősorban gyermekként a migrációs státuszoktól függetlenül. A kísérlet nélküli vagy szétválasztott gyermekek külön védelmet igényelnek, és szeretnék valamit hangsúlyozni a félreértések elkerülése véget. Ez nem jelenti azt, hogy a kísérlet nélküli gyermekek, akik harmadik országból érkeznek hozzánk, Európai Uniós államok gyámság alá kell, hogy kerüljenek hosszú távra. Nem, minden egyes gyermek esetében hosszú távú megoldást kell találni, a gyermek érdekeit figyelembe véve. Az államoknak pedig nemzeti és nemzetközi szabályok alapján kötelességük az, hogy a gyermekek egyéni ö, helyzetét fölmérjék, és meghatározzák, hogy a jövő hol a legmegfelelőbb a gyermek számára az Európai Unióban vagy máshol, de a gyermek legfontosabb érdekeit és alapvető érdekeit kell figyelembe venni, független attól, hogy milyen státuszok. Ez lehet, hogy józan észnek tűnik, és valóban ezek az elvek aranyfonálként kell, hogy átszőjék az Európai Uniós jogszabályokat. Ezt látjuk a visszatoloncolási irányelvben, illetve az embercsempészettel foglalkozó irányelvben, illetve most a menekültügyi jogszabályokban is. Üdvözöljük ezt az alapelvet, amely szisztematikusan egyre inkább láthatóvá válik a jogszabályainkban. Azonban el kell kerülnünk azt a kockázatot, hogy a gyermekek érdekeinek elvét egyszerűen beleollózza az EU mindegyik jogszabályába, és nemzeti szinten foglalkoznak velük a tagállamok. Nem, konkrét véd záradékra van szükség, biztosítékokra, hogy ez az elv valóságban is kiteljesedjen. És a javaslatban egy-két ilyen biztosíték is van, erre szeretnék most kitérni. Emlékezünk arra, hogy a jelenlegi eh, Egyesült Államok beli menekültügyi eh, jogszabályokban eh, a gyermekek igazából hiányoznak, sőt, még a definíció sem teljes. Azonban az Európai Unió jelenleg jobb befogadási szabványokat szeretne kialakítani, a család élet tiszteletét előre helyezni, illetve a menekültügyi eljárásban a gyermekek jogait védeni meg kell hallgatni a gyermekeket, és az érdekeiket elemezni kell. Történtek fejlemények, azonban vannak még hiányosságok, és attól tartunk, hogy a jelenlegi tárgyalásokban az eredmények megkérdőjelezhetnek, a parlament feladata, hogy a bizottsági javaslat eredményeit föntartsa és további lendületet adjon a legfontosabb intézkedéseknek. Két rövid példával szeretnék élni, két olyan területtel, amelyek kihívás előtt állnak. Először is a fogvatartás. Tudom, hogy a fogvatartásról részletesebben is fogunk majd beszélni, de ne felejtsük el, hogy az első átdolgozott javaslatban, a befogadási irányelvben a kísérlet nélküli gyermekek fogvatartását megtiltotta a bizottság, és aztán a második átdolgozott változatban ezt visszamondták. Az új javaslatban pedig, hogyha az érdeke, a gyerek érdeke azt szolgálja, akkor a fogvatartás elképzelhető, de oda kell figyelni, hogy milyen károkat, pszichológiai károkat okozhatunk a gyermekeknek. Az, hogy a saját védelmükből bezárjuk az, embereket, az a gyermekeket, ez nekem egy középkori módszernek tűnik. A gyermekeknek semmiképpen sem érdeke, vagy legjobb érdeke az, hogy bezárják őket. Tehát parlamentként azt hiszem, hogy ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a gyermekeket ne tartsák fogva. A nemzetközi szervezet erre vonatkozóan kampányt indít, és azt hiszem, hogy a parlamentet is érdekelni fogja az ezzel kapcsolatos dokumentáció. Tudjuk, hogy a családtagokkal külön foglalkoznak az Európai Uniós jogszabályok, és természetesen a parlament is beszélt a minősítés irányelv kapcsán erről, és egy szigorúbb definíciót határozott meg a parlament, mint a bizottság. Azt kérjük a parlamenttől, hogy a befogadási irányelv esetében ne ezt tegye, hanem támogassa a bizottsági javaslatot, tehát hogyha a gyermekek legjobb érdeke azt szolgálja, hogy a gyermekek ismét a szüleikkel legyenek, akkor ezt meg lehessen tenni, akkor is, hogyha házasok, hiszen nagyon gyakran kényszerházasság áldozatai, és hogyha Európában magukra maradnak, akkor rendkívül kiszolgáltatottak lesznek. A tagállamok érdeke az, hogy hogy a családok egyesítését biztosítsa. Nagyon röviden három intézkedésre szeretnék rámutatni, amelyet meg lehet még erősíteni. Az első a gyámok képviselők. Egyértelmű, hogy a gyámok feladata az, hogy védjék a gyermeket, és a legjobb jogait érvényesítsék, a legfontosabb jogait. Ez pedig azt jelenti, hogy minden ügynökségtől független személynek kell lenniük, így az érdek összetűzéseket el lehet kerülni. Például, hogyha a határ és bevándorlási ügynökséghez kapcsolódik egy gyám, akkor ezt nem szabad eh, a gyermek eh, gyámjaként kinevezni. Van egy olyan javaslat, miszerint azt eh, halljuk, hogy az ügynökségek érdekei ellentétben állnak a gyermekek érdekeivel, és ezért nem lehetnek gyámok. Azt kérjük a parlamenttől, hogy itt konkrétumokat fogalmazzon meg ezen a területen. Reméljük, hogy még hallunk ez erről a kérdésről. A kor meghatározása egy nagyon kényes kérdés. Sokszor ez, ez alapján döntik el, hogy az az adott személy, gyermek valóban gyermeke. Itt is hangsúlyoznom kell, hogy nincsen semmilyen pontos tudományos életkor meghatározási folyamat. Ezért a parlamentnek ezt is figyelembe kell vennie nem, nem lehet eh, szín, egyszerűen csak rutinszerűen röngennek kitenni a gyermekeket. És végül még egy terület, a Dublin 2, természetesen a mechanizmus fejlődött, javult, arra vonatkozóan, hogy mikor kell a Dublin 2 értelmében egy kísérlet, kíséret nélkül gyermeket egy másik országba áthelyezni. Véleményem szerint konkrét eljárásra van szükség, és itt a parlamentnek további feladatai vannak. Figyelembe kell venni az, a gyermek érdekeit, a megfelelő személyeket be kell vonni az eljárásba, és hogyha transferre kerül sor, akkor ezt eh, kellő figyelemmel kell lebonyolítani. Kérem, nézzenek, eh, nézzék meg a weboldalunkat, látogassanak el a honlapunkra, olvassák el a dokumentációnkat, és végül utolsó megjegyzésként a, még egyszer szeretnék rámutatni arra, hogy a védjegyekre, védzáradékokra, biztosítékokra szükség van. Fontos azonban, hogy ezek a gyakorlatban is megvalósuljanak, hiszen természetesen az is elképzelhető, hogy a, a védelmi záradékok még jobban fölendítik a érkező gyermekek mennyiségét, számát, de ezek az aggodalmak nem szabad, hogy figyelem, figyelem szem elől tévesszék azt, hogy mi az alapvető feladatunk. A tagállamokat felelősségre kell vonni akkor, hogyha a gyermek érdekeit nem tartják szem előtt, mind a lényeges tartalmi kérdéseket, mint az eljárást illetően. Nem is olyan nehéz ezt megvalósítani, vagy pedig nem is olyan költséges. Természetesen a tagállamok dilemmáját látjuk, nem tudják, hogy hogyan értékeik a gyermekeik legjobb értekeit, de nagyon sok olyan szereplő van rajtunk kívül, aki támogatást kíván nyújtani ezen a területen, például a Save the Children a Finnminisztériummal karöltve irányelveket dolgoz ki, illetve van egy olyan projekt az Európai Bizottság kezdeményezésére, amely egy ellenőrző listát, egy, egy úgynevezett checklistát hoz létre, és ugyanígy a UNICEF és más szervezetek segítenek abba, hogy a gyermek legfontosabb és legjobb érdekét se kerüljön meghatározni. Aztán vannak még olyan szervezetek, akik a gyámság területén nyújtanak segítséget, tehát mind ezeket az eszközöket föl lehet használni arra, hogy valóban ezeket a biztosítékokat teljesíteni tudják a tagállamok. Azt gondoljuk, azt javasoljuk, hogy a parlamentnek is fel kell vállalni a saját szerepét, és meg kell győződniük arról, hogy a menekültügyi rendszer egy európai keretet hoz létre, amely a rászoruló és kiszolgáltató gyermekeket megvédi a valóságban is, és nem csak elméleti síkon. You very much indeed. Köszönöm szépen. És azonnal lépünk is tovább Eszebanez asszony előadásához. Ő programigazgató a jogi kutatás területén az alapjogi ügynökségben, Bécsben. Eszebanez asszony programigazgató 2009 óta a gyermekjogokkal foglalkozik az alapjogi ügynökség keretein belül, úgyhogy most meg is adom Estebanez asszonynak a szót, és kérem, hogy próbálja tartani az korlátainkat, hogy a többi kolléga is felvethessen néhány kérdést és észrevételt az előadása után. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek a meghívásért, hogy az ügynökséget meghívták erre az alkalomra. Egy jelentést adtunk, készítettünk az EU tagállamokban a gyermekek menedékjogi kérdéseiről, a, a kísérő nélküli gyermekekről szól ez. A jelentés jogi alapú megközelítést követ, interjúkat készítünk a gyerekekkel, és ez azokat az alapelveket követi, amelyek a gyermekjogi egyezmény 12. cikkére vonatkoznak. 336 gyereket interjú voltunk meg, 16 év és ennél idősebbeket. Figyelembe vettük a munkatársak szempontjait is, így lehet megállapítani a jelenlegi gyakorlatok megfelelőségét, és hogy milyen változásokra van szükség, és nagyon sok információt kapunk arról, hogy a gyermekek hogyan gondolkodnak, illetve milyen helyzetben vannak. A jelentés tartalmaz megfontolásokat, amelyek összevetik a gyermekjogokat, a menedékjogi megfontolásokat, és ezek azokat a szempontokat, amelyek a terepmunkából következnek, jogi megközelítésben a kísérő nélküli gyerekek szempontjából 12 ország vett részt ebben a kutatásban. The areas covered by the report include both the living conditions jogi feltételekre vonatkozik ez a jelentés, lakhatás, szociális munkások, egészségügyi ellátás, kulturális vállási értékek, normák, szabadidő eltöltése, társadalmi interakció, illetve jogi kérdések és eljárások, amelyek ezekre a gyerekekre vonatkoznak. Jogi képviselet, jogi gyámság, kor megállapítása, menekültügyi eljárás, fogvatartás, bántalmazás, illetve a 18. év betöltése, ezek a legfőbb témakörök. Kezdjük a jogi témákkal és eljárásokkal. Gondolom, hogy ez mindenkinek nagyon fontos, különösen az Európai Parlament számára. A legfontosabb kérdések a gyermekek számára a jogi szempontok, de gyakran nincsenek tudatában a gyermekek a jogaiknak és az eljárásoknak, amelyek rájuk vonatkoznak. Általában kulturálisan eh, nem érzékenyek a, az interjúk és nem gyermekbarátok, és bizonyos tagállamokban aggályokat kell kifejeznünk a, az ingyenes és jó minőségű jog segélyhez való hozzáférés szempontjából. Igazából a jogi gyámságról is szeretnék beszélni. A jogi gyámság és a jogi képviselet nagyon érdekes témák. A legtöbb gyermek nincsen tudatában annak, hogy van egy álmja, hogy ki ez a személy, illetve hogy milyen felelősségei vannak, milyen feladatai. Vannak olyan tagállamok, eh, akik eh, nem csinálnak tudatában a saját kötelezettségeiknek, és eh, gyakran panaszkodnak a gyermekek arról is, hogy nem e, megfelelő gyakorisággal találkoznak, illetve a e, tréning, a képzés, oktatás is hiányos. És volt olyan gyerek, aki azt mondta, hogy nem is tudja, hogy mi az a törvényes gyám, és hogy nem is tudta, hogy neki van ilyenje. Ami a kormegállapítást illeti, különböző módszereket alkalmaznak a tagállamokban, például a dokumentumok alapján orvosi vizsgálatokat is végeznek, és nincsen bizonyos eljárás, vagy biztos eljárás nagyon hiányos az információ a gyerekek számára, a gyermekek beleegyezésének figyelembevétele, és gyakran a felebezési eljárás nem is elérhető. Ami a család kivizsgálást, vagy család visszanyomozását, illetve a család egyesítést, a legtöbb gyerek szeretne csatlakozni a családjához, a sikeres családfelderítés nagyon ritka, sokszor a gyerekek érdekeit nem veszik figyelembe, és a vörös kereszt szolgálatai is részt vesznek ebben a munkában, de sokszor a gyerekek nem bíznak ebben, és attól tartanak, hogyha megtalálják a családjukat, akkor nem veszik figyelembe az ő menedékkérelmüket. Ami a menedékkérelmi eljárást illeti, a gyerekek szeretnék kihasználni ezt az eljárást a legtöbb országban, de a jogi státusz meghatározása bizonytalansághoz vezet, és a kilátások hiányához. Sokszor a gyermekek nem kapnak információt arról, hogy kinek milyen joga van ezekben az eljárásokban, úgy, mint az interjúkészítőknek, a gyámoknak, a tanácsadóknak. Sokszor frusztráló, hogy mennyi idő áll rendelkezésre a folyamat lefolytatására, és gyakran nincsenek tolmácsok megfelelően, vagy nem beszélik a gyerek dialektusát, és gyakran kétséges a gyerekek számára, hogy mennyire pártatlanok a tolmácsok. Ami a fogvatartást illeti, kevés gyereket interjú voltak fogvatartás során, de korábbi tapasztalatokról beszámoltak. Bizonyos tagállamokban szisztematikusan fogvatartják a gyerekeket a kor megállapításig, és sokszor eh, nincsen jogi tanácsadás, vagy bármilyen más tanácsadás a fogvatartás alatt. Sokszor a gyerekek azt mondják, hogy fizikai visszaélésekre és bántalmazásra is sor kerül a fogvatartás során. Nincs túl sok időm, úgyhogy az él a lakhatási feltételekkel kapcsolatosan csak keveset tudok mondani, ami a pozitív oldalt életi az nevelőszülők kinevezése általában a preferált eljárás 16 év alatt negatív oldalon. Sokszor a gyerekeket fogvatartási intézményekbe, zárt intézményekbe irányítják, hotelekbe, hostelekbe, és vegyesen tartják őket, illetve adnak nekik lakhatást felnőttekkel, akik nem rokonaik, és ez nem megfelelő eljárás, és ráadásul sokszor a higiéniai felszereltség sem megfelelő. Az a legszerencsésebb, hogyha nagyvárosi térségekbe helyezik el a gyerekeket, de általában az első befogadó központok nem megfelelő feltételeket biztosítanak, nincsen alkalom a magánéletre, és nincsenek szabadidős elfoglaltságuk, nincsen hozzáférés televízióhoz, internethez, ami az egészségügyi eljárást illeti, vegyesek a tapasztalatok. A legtöbb gyereknek pozitív a tapasztalata, de említettek példákat arra, hogy nincsen megfelelő gyógyászati szűrés bizonyos tagállamokban, vagy egyáltalán nem vizsgálják az egészségügyi állapotot, illetve nem kapnak gyógyellátást, sokszor pszichológiai ellátásra is szükség van, van, ahol jók az ellátási körülmények, van, ahol pedig nem. Sokszor nem megfelelő a tolmácsolási szolgáltatás, sokan a, lányok közül szeretnék, hogyha a női orvost kapnának, ezt nem mindig tudják megadni nekik. A legtöbb tagállamban az oktatás szempontjából bepróbálják vinni a többségi oktatásba a gyerekeket, gyakran nincsenek a, a befogadó központokban oktatási intézmények, a, a nehézségek nyilván az ok, a többségi iskolákban hiányosak, illetve a nehézségek gyakran előfordulnak, vannak aggályok az iskolalátogatással kapcsolatosan, és kevés az elégséges és gyermekbarát információ az oktatási lehetőségekkel kapcsolatosan, ami a diszkriminációt és a bántalmazást illeti. Nem kifejezetten ezekkel a kérdésekkel vona, foglalkozott a kutatás, kevés gyerek beszélt erről, néhányan azonban említettek rendőrség és más hatósági fizikai bántalmazást és más bántalmazást, és traumákról számoltak be, amikor meg akarták állapítani a kérelmük megalapozottságát. Sokszor bántalmazásnak vették azt is, hogy nem veszik őket komolyan, és hazugsággal vádolják őket, illetve kevés lehetőségük van a jogorvoslatra, és nem tudják a jogaikat érvényesíteni összefoglalva, különbözőek voltak a tapasztalataik a gyerekeknek, az előző tapasztalataik alapján, illetve különbözőek voltak a környezetek is fel kell tárni, hogy hogyan lehet a gyermekek igényeit kielégíteni. Sokszor, van, sokszor előfordul, hogy ez nem is került túl sokba, vagy túl sok erőfeszítésbe. Az Európai Tanács a Stokholmi programot elfogadta, és ez is kiemeli a kísérő nélküli gyermekek helyzetét. A határellenőrzések során sokszor a gyermekek nem kapnak megfelelő védelmet. Köszönöm szépen a figyelmet. I thank you very much, Dr. Esteban. I can't avoid... Köszönöm, Esteban, ez asszony. Felidéztem egy 15 éves afgán kisfiúval való beszélgetést, aki föltette nekem a kérdést, hogy valóban vannak jogaim? Hát ezt nekem még senki nem mondta. Úgy látszik, hogy jól visszatartjuk ezt a titkot, és nem is tudta, hogy kaphat pénzt arra, hogy néha felhívhassa az édesanyját. Most Európában így áll a tizenévesekkel kapcsolatos helyzet. Most Festégen úrnak szeretném megadni a szót. Ő a NIDOS, a Hollandiában menedékjogot kérő kísérő nélküli kiskorúak gyámságát ellátó ügynökség igazgatója. Körülbelül 3000 kísérő nélküli kiskorú gyámságát látja el ez a hálózat hat partnerintézménye Svédországban, Finnországban, Skóciában, Belgiumban, Németországban és Hollandiában. Úgyhogy remélem, hogy még több tagállam be fog kapcsolódni a hálózatba. Örömmel meg is adom önnek most a szót. Thank you very much for the invitation to be here to discuss the situation of unaccompanied minors in Europe. As a representative of Köszönöm szépen a meghívást, és azt, hogy a lehetőséget, hogy beszélhetek a kísérő nélküli gyermekeknek a helyzetéről. Mi egy gyám intézmény vagyunk, egy gyámsági intézmény, aki 14 év alatti kiskorú gyermekeknek a befogadásával, gondozásával foglalkozók. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy e veszélyeztetett gyermekek munkája milyen feltételek mellett zajlik. Úgy gondoljuk, az egyik tapasztalatunk, hogy az egyes országokban a gyámsági intézménynek a kialakítása különböző. Itt különböző struktúrák, különböző gyakorlatok alakultak ki az adott kormányzati intézményekben, illetve különbözőség van a tekintetben is, hogy mikor minősül valaki felnőtt korunak, nagykorunak, hogyan kaphat tartózkodási jogot, és hogyan veszik fel az adatokat arra vonatkozóan, hogy hogyan ért el az országot, milyen helyzetben van. Ami a gyámságot illeti, különböző rendszerek vannak, ezek különbözőképpen felelnek meg a nemzetközi előírásoknak, ezeket általában föntről lefelé építkezve fejlesztik ki a nemzetközi egyezmények előírásának megfelelően, ugyanakkor úgy tűnik, hogy a kísérő nélküli kiskorúak esetében nem feltétlen mindig optimálisak a feltételek. Fennáll annak a kockázata, hogy nem kapnak megfelelő gondozást, ellátást. Ami a felelősség kérdését és az elszámoltatás illetve ezt jól kell szabályozni. Minden egyes tagállamban kell, hogy legyen egy olyan szervezet, amely világos hatáskörrel rendelkezik, az elhagyott eh, kiskorú, az elhagyott gyermek esetében, és természetesen megfelelő eh, eh, forrásokra, pénzforrásokra is szüksége van, és egy világos mandátumra hatásköre is ennek a szervezetnek. Két példát szeretnék említeni, e-, két szörnyű helyzetet, ahol a Nidos gyámsági szerepet vállalt, és gondoskodott arról, hogy a gyermek érdekében minden szükséges intézkedés megtételre kerüljön. Az egyik esetben egy családegyesítésről volt szó egy csecsemő esetében, aki, eh, aki eh, egy olyan csecsemő esetében, aki Hollandiában élt, míg a szülei egy másik eh, tagállamban voltak a szülei. Itt egy Dublini helyzet alakult ki, egy Dublini kérelmet kellett benyújtani, tehát egy Dublini eljárás keretében kellett felderíteni azt, hogy a csecsemő ellátás az nem megfelelő. Meg kellett, hogy állapítsuk, hogy bizonyos esetekben a kísérő nélküli kiskorúak számára nem biztosítható megfelelő gyámság, és ebben az esetben is rendkívül nehéz volt a gyermek érdekében cselekedni és fellépni. Volt egy eritreai 17 éves menekült, aki 2008-ban érkezett 14 évesen hozzánk. Ő volt az első Európába érkező, aki Líbiából hajóval érkezett, egy hajó vette fel ennek a csónaknak az utasait, és utána egy menekült táborba kerültek a csónaknak az utasai, akik 8 hó, ahol 8 hónapot töltöttek el. Eh, honfitársai kísérték ezt a lányt, és ők támogatták a nehéz helyzetében. A befogadó tábor bezárták, és utána az utcára került ez a lány másokkal együtt, ott pedig koldulással tartotta fenn magát. Ez egy hónapig tartott, egy eritreai család aztán segített neki a Hollandiába való beutazásban, és itt indult el tulajdonképpen a Nidosnak a feladata. 2009. júniusában érkezett Hollandiába, ahol meredékkérelmet adott be, akkor 15 éves volt, és a Nidos gyámsága alá helyezték, elutasították a menedék kérelmét, tekintettel arra, hogy egy másik Dublini országban tartózkodott előzőleg. Tehát egy Dublini jogra vonatkozó tanúsítványt kapott, aztán a végén kitoloncolták, annak ellenére a Nidos ezzel szemben megpróbált fellépni. A Nidos a kitoloncolást egy másik Dublini országban nem tartotta megalapozottnak, tekintet arra, hogy veszélyhelyzetben lévő gyermekről van szó, és a Nidosnak minden intézkedése ellenére 2010. szeptemberében kitoloncolták ebbe a másik Dublini országba a lányt. A Nidos a segélyszervezetekkel olyan megoldást találni, arra, hogy hogyan lehetne támogatni ebben a másik országban ezt az eritreai szájt. A holland bevándorlási tivataltól azt kapta Nidos ígéretként, hogy a reptéri megérkezésnél fogadni fogják a lányt, és 2010. októberében vissza is térhetett a lány Hollandiába, és jelentkezett a holland hatóságoknál. A NIDOS ebben az esetben újra a gyámság keretében folytathatta az ellátást, és megoszthatta a tapasztalatait a többi Dublin országgal. Azt hallottuk a lánytól, hogy a másik Dublin országba való megérkezéskor börtönbe helyezték, és ott kellett várni, amíg elhagyhatta az országot. Az elkövetkezendő hetek aztán utcára került, és az elkövetkezendő hetekben a hidak alatt az utcán aludt megerőszakolták, és többször össze is verték az utcán és nem mert a rendőrséghez fordulni, mert attól félt, hogy bezárják, és utána úgy fog visszatérni Holland. Illetőleg félt, hogy nem tud visszatérni Hollandi, nem tud visszatérni Hollandiába. A NIDOS meg volt győződve arról, hogy ez egy igaz történet, éppen ezért a NIDOS út felhívta a figyelmét az illetékes miniszternek erre a helyzetre. Ez nem egy eh, bevett eljárás, és ezt csak rendkívüli esetekben alkalmazzuk. Az eredmény aztán végül az volt, hogy Deka, ez a lány, ez menedékjogot kapott. Jelenleg nehéz pszichikai problémákkal küzd, csak a rossz tapasztalataira emlékszik ebben a másik Dublini országban, és közölte Nidosszal, hogy a teljes életében uton volt, nem más látott, csak nyomort, Nidos most azt vizsgálja, hogy további pszichoszociális segítséget kellene nyújtani ennek az eritreai lánynak. Jelenleg azonban a lány nem hajlandó elfogadni ilyen segítséget. A másik eset pedig, amiről szeretnék beszámolni, itt Féziről van szó, meg Csecsemőről. Fézi Iránban született, az édesapját meggyilkolták, az afgán édesanyja a 7 éves nővérével Iránba menekült, a nagyobb testvér egy EU országban találkozik, ott megszerezte az állampolgárságot is, a rendkívül a szülőknek a rendkívüli agodalma a lányokat illetően arra indította őket, hogy utazzanak Iránba, és onnan a lányukat a nagyszülőkkel együtt beutaztassák az Európai Unióba. Itt hamisított út, útlevelekkel utaztak, a Dubái repülőtéren Fészinek az édesanyját és a testvérét a, őrizetbe vették az útlevél ellenőrzésből, és még mindig a Dubái börtönben vannak, és azzal kell számolni, hogy Afganisztánba fogják kitoloncolni őket. Nagy nehézségek árán Fézi tovább tudott utazni, és el, érte a következő amsterdami repülőjáratot, ahol megérkezett Hollandiába, itt az mutatkozott a e, igazolványvizsgálattól, hogy a nagyszülőknek megfelelő úti okmányaik voltak, de Fézi egy hamisított útlevéllel utazott. A nagyszülők bevallották, hogy az úti okmányok e, Fézi esetében valóban hamisít, hamisak voltak. Azt is bevallották, hogy magukkal akarták vinni az unokájukat több napra őrizetbe vették, embercsempészet gyanújával őket, utána a nagyszülőket az érintett további EU tagállamba tovább engedték, jól lehet a csecsemő nélkül. Amikor őrizetbe vették a nagyszülőket, akkor a Nidoszt is tájékoztatták erről az esetről, és Fézit egy nevelő családnál helyezték el, a, gyámható, a gyámügyi bíróság azt mondta, hogy ne legyen hosszú ideig elválasztva a családjától, Fézi, éppen ezért Fézi esetében az anyával való családegyesítést próbáltuk meg elérni, de e, minden erőfeszítésünk ellenére ez lehetetlenek bizonyult. Éppen ezért a család egyesítést a nagyszülőkkel próbáltuk elérni. Az anya ennek a család, ez a családegyesítéshez hozzájárult telefonon, tekintettel arra, hogy a vele való család egyesítés túlságosan veszélyesnek tartotta, és ekkor indultak igazán el a problémák, például az Egyesült Arab Emirátusoknak a nagykövetségét be kellett vonni, a bevándorlási hivatalt be kellett vonni, a külügyminisztériumot be kellett vonni, és mindenki hozzá szólt a témához, hogy hogyan lehetne azt elérni, hogy a lehető legrövidebb úton egyesíteni lehessen a családot, tehát fézít a nagy szülőkkel. Sajnos azonban nem jártunk eredménnyel, a központi hatósághoz is fordultunk, és az azt közölte velünk, hogy rövid távon szinte lehetetlen elérni a család egyesítést, egy hosszú folyamat lesz ez, ami majd ahhoz vezetni, hogy Fézi a nagyszülőkkel egy EU e, országban együtt letelepedhet. Végül aztán két évig tartott, mire a család egyesítésre sor kerülhetett. egy másik országba való kiutazás a Dublini eljárás keretében. Ez volt az egyetlen opció, amit a NIDOS, ami a NIDOS számára lehetségesnek mutatkozott. Hat hónapig tartott, csak mire ezt kiderítettük, hogy ez az egyetlen eljárás, ugyanis eddig tartott, amíg a többi hatóság állásfoglalás a Dublini eljárással kapcsolatban, és utána egy hiteles dokumentumra is szükség volt, ami bizonyította, hogy eh, valóban az a két személy eh, Fézinek a nagyszülője aki annak adta ki magát. De ezek a dokum, tekintettel arra, hogy más más országnak a hatósága adta be ezt a dokumentumot, ezért ez nem, fogadhat, nem volt elfogadható megfelelő bizonyítékként, egy eljárás kellett még lefolytatni. A másik országnak a hatóságai további információkat is adtak a NIDOSZ-nak, időközben további két hónap telt el, és a Nidosz a gyám, gyámügyi, gyámügyben illetékes bírósággal konzultációkat kellett, hogy folytasson a, szociálos, a szociális hatóságokkal is, és így próbálta meg biztosítani, hogy a családegyesítés után Fézi és a nagyszülők továbbra is megfelelő támogatásban részesüljenek. Tehát a szociális szervezetek biztosították a nidoszt arról, hogy ez a segítség meg lesz. Utána a folyamat további hónapokat tartott, és az eredmény még mindig csak az volt, hogy a holland gyá, illetékes gyámügyi bíróság a gyámságot. Átruházta ugyan e, a nagyszülőkre, de még Nidosz segítségre mindig szükség van, és a Nidosz tanácsot ad továbbra is a családnak. A jelenlegi helyzet pedig az, hogy Fézi 11 hónapja Hollandiában tartózkodik, 18 hónapos, a Nidosz pedig a további, a, külfö, a külföldi hatóságok további megkereséseivel foglalkozik. A NIDOS meg kellett, hogy állapítsa, hogy Fézi Fézi minél többet tartózkodik a, a nevelő családnál, annál inkább eltávolodik a családjától, és elidegenedik a saját kultúrájától, ez tehát nem áll az ő érdekében. Nos, ezt a két konkrét esetet azért ismertettem, hogy lássák, milyen szörnyű helyzetekbe kerülhetnek a kísérő nélküli kiskorúak. Nagyon remélem, hogy ez megmutatja, hogy ha nem kerül megfelelő gyám kinevezésre, aki mindent a gyermek érdekében tesz, akkor az a helyzet áll elő, hogy a cse, például konkrét esetben ez a csecsemő a Hollandiában, a Holland, Hollandiában marad, nem látja többet a nagyszüleit, és a felnövekvő lánynak később nem lesz lehetősége eh, arra, hogy megfelelő életet éljen, és olyanoknak lesz kiszolgáltatva, akiknek más céljuk nincsen, mint a legelesettebbeknek a kizsákmányolása. Éppen ezért felhívom önöket, hogy intézkedéseket tegyenek annak érdekében, hogy a csecsemőket, az olyan gyerekeket, mint eh, mint fézi, ne őröljék föl a bürokrácia malmait Európában. Tehát fordítsák meg az ilyen esetekben a helyzetet, a gyermeknek a javát helyezzék előtérbe, és hogyha a szakértők azt állapítják meg, hogy a gyermek érdekében áll, hogy más tagállamban lévő családjal történjen meg az egyesítést, akkor nem szabad, hogy egy hónapnál több időt fordítsanak ennek vizsgálatára, és minél előbb meg kell történni a családi egyesítésnek. Arra is szeretném felhívni önöket, hogy a Dublini igények esetén, amiket kísérő nélküli kiskorúak esetében terjesztenek elő, csak olyan esetben lehet helyt adni, hogyha olyan szervezet védelmében van a gyermek, vagy gyámság alatt van a gyermek, aki tényleg a gyermek érdekeit tartja szem előtt Zárásképpen pedig azt tudom mondani, hogy nagyon is képesek vagyunk ilyen, eh, ennek a hat, hat szervezetnek a hálózata keretében megfelelő eljárásokat lefolytatni. Hogyha minden országban, minden EU tagállamban lenne olyan eh, tagja ennek a hálózatnak, akikbe fel lehet venni a kapcsolatot, hogyha kísérő nélkül eh, kiskorú gyámságáról van szó, akkor sokkal jobb lenne a helyzet. Sajnos csalódottan azt kell, hogy megállapítjuk, hogy nem minden országban biztosított a szervezet törvényes gyámság, és nem mindenhol érvényesülnek az irányelvnek az előírásai. A gyakorlatban azt kell megállapítsuk, hogy tehát nincsenek ilyenek, ez is utal arra, hogy nincsen megfelelő defini- definíciója a gyermek gyámságának. Now, as you see... Köszönöm szépen, Festégen úr. Ahogyan önök is látják, repül az idő. Az első panel majdnem fél órát csúszott, ezért most nem adhatok vitát, nem nyithatom meg a vitát, de a titkárság felajánlotta, hogy a írásban összegyűjtik a kérdéseket, és továbbítják a szakértőkhöz, és írásos választ fognak kapni erre. Az én konklúzióm az, az, hogy rendkívül fontos, hogy a gyermek legjobb érdekét vegyük figyelembe, akkor, amikor az európai közös menekült ügyi rendszert létrehozzuk, és a fogvatartás nem méltó az Európai Unióhoz a XXI. században. Lehet, hogy van még más vélemény, szívesen folytatok vitát erről egy más alkalommal. Most azonban köszönöm szépen a figyelmet, és mindenkinek kellemes további napot kívánok jó folytatást. Mindannyian tudjuk, hogy milyen úton kell haladnunk, és mindannyiunknak ugyanaz a határidő. Úgyhogy hajrá! az alapjogokat kell tiszteletben tartani, illetve az Európai Unió jogszolgáltatását és az Emberi Jogi Bíróság felelősségét kell előre kell hangsúlyozni. Az egyik kedvenc témám a biztonságos országok témája. Erről már beszéltünk szakbizottsági ülésen is. Nagyon bonyolult az az eljárás, amely a többszörös kérelmezésekkel foglalkozik. Szívesen válaszolok kérdésekre, hogyha erre marad idő, azonban most áttekintést adnék az egyik legfontosabb elvről, amely köré épült az átdolgozott irányelv, ez pedig a front-loading elve. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy rögtön a folyamat elején megtaláljuk a helyes lépést. Ez azt jelenti, hogy a döntéshozatali elemeket mind az eljárás elejére összpontosítjuk, és egy olyan eljárást hozunk létre, amely minőségi első instanciában meghozott döntéseket biztosít a megfelelő pillanatban. Ezek olyan döntések, amelyeket másodfokon is fönn lehet tartani, és nem kell a fellebezés útján visszautasítani ezeket. Minőségi döntések tehát, amelyek jó döntéseket jelentenek, megfelelnek a jogszabályi háttérnek, és a, a származási ország legyen a Szomália, Irak vagy más ország esetében az, abban az országban történő üldöztetést uh, el lehet kerülni. A menekül státusz megadásával életet menthetünk. A minőségi döntés olyan döntés, amely nemzetközi védelmet biztosít, de a visszaéléseket megakadályozza egy minőségi döntés, olyan döntés, amely első ízben sikeres. A nemzetközi védelmet kérők kérelmeit egy megfelelő időszakon belül elemzik, és nem maradnak ezek az emberek bizonytalanságban, nem kell hosszasan várniuk a sorsukat. A korán meghozott jó döntés előny a tagállamok számára is, hiszen csökkenti a költségeket, az eljárási bürokratikus terheket, kevesebb időt vesz igénybe az, hogy megszülessenek a döntések, ez pedig azt jelenti, hogy a materiális anyagi költségek, például a lakhatás, az élelem, rövidebb időn keresztül kell biztosítani ezeket, és természetesen ez is költséghatékony megoldás. Ezek az meghozott döntések figyelembe veszik a különböző feltételeket, és akkor ezek, ezt a döntést megerősíti a, a fellebezési fázis, és nem kell megfordítani, visszautasítani ezeket a döntéseket. 2010 márciusában egy tanulmány látott napvilágot, amely a menekültügyi irányelv területen történő megvalósításával foglalkozik. Ez a tanulmány rendelkezésükre áll a következő, itt láthatják, hogy mi a következő folyam mely, mely tagállamok vettek ebbe részt. 700 oldalnyi bizonyítékot dolgoz föl ez a tanulmány. Az nemzetközi védelmet megkap, megkapók mintegy 20%-a először negatív határozatot kapott, és aztán ezt megváltoztatták fellebezés során és ennek a magas aránynak különböző következményei vannak. Például, hogy a rossz döntés miatt nagyon sokan ugye fellebeznek, hogyha, hogyha az ember föllebez, akkor tudja, hogy 20%-os esélye van arra, hogy, hogy sikeres, sikere járjon. Jogi tanácsadás ingyenes jogi tanácsadás is kíséri ezt a folyamatot, természetesen ez is költségekkel jár. A frontloading segítségével a negatív elsőfokú döntéseket megerősítenék második, másodfokon, és így az felebezéseket el lehet kerülni, és ennek konkrét gazdasági előnye is van a tagállamok számára. Erről szól az első körben meghozott jó döntés elve, a front loading. Van egy olyan kategória, amelyek, amely kategóriába azok az emberek tartoznak, akik megpróbálják kihasználni ezt a rendszert. A módosított javaslat ezen a területen nagyon fontos lépéseket tesz. Például a kompetens illetékes hatóságok számára képzést nyújt, az információszolgáltatás területén is előrelépés történik, például jogi információkra gondolok, valamint a szakértelem, a szaktudás biztosítása. Gondolok itt a menekültügyi támogatási irodára, az ő munkájukra. egészségügyi jelentések segítik az interjú készítő munkáját. Az illetékes hatóság kompetenciája nagyon fontos a döntés szempontjából, hiszen hogyha képzettek ezek a hatóságok, akkor egyszerűbb a döntéshozatal, és egyszerűbb meghatározni, hogy kinek van valóban szüksége védelemre, és ki az, aki ki akarja használni a rendszert. A képzés tehát nagyon fontos abból a szempontból, hogy jó döntést hozzunk. Tudom, hogy esetleg egyértelműnek, triviálisnak tűnnek a megjegyzéseim, de de a legtöbb tagállamban ez mégis problémát okozott. Hiszen nagyon sok tagállamban az interjú készítőjének készítőitől nem várják el azt, hogy jogi képesítéssel vagy nemzetközi jogszabályok ismeretével rendelkezzen. Ezen tagállamok közül vannak olyanok, ahol semmilyen minimális képesítési követelmény nincsen, és három tagállam van, ahol semmilyen képzést nem nyújtanak, illetve nem követelnek meg az interjúkészítők felvételekor. Könnyű tehát látni, hogy képzési területen vannak még hiányosságok, és az ide vonatkozó irányelv intézkedései nagy mértékben meghatározzák a döntéshozatali folyamatot. 2011 januárjától a menekültügyi támogatási iroda az ezzel kapcsolatos tanterv kezelését átveszi. Ez egy olyan program, amely a gyakorlati együttműködést támogatja. Véleményünk szerint rendkívül fontos az, hogy az illetékes hatóságok képesítése is belekerüljön ebbe a kurikulumba. A módosított javaslat azt követeli a tagállamoktól, hogy információt szolgáltassanak a kérelmezés implicit és explicit visszavonására vonatkozóan, ez nagy mértékben csökkenti a kérelmezések számát, a következő kérelmezések számát. Folytathatnám még a sort, hogy mi a korán meghozott jó döntés, a frontloading előnye, de szorít az idő, ezért zárom a hozzászólásomat azzal, hogy rámutatnék az Európai Unió és a tagállamok érdekeit szolgálja az, hogy a menekültügyi csomagot minél hamarabb elfogadja, és ugyanígy a nemzetközi védelemre való jog kiadását és visszavonását is határo, keretekbe foglalja, hiszen ezzel időt, pénzt és emberéletet takaríthatunk meg. Köszönöm szépen az, hogy egy ilyen fontos témára rámutatott az első előadás eh, keretében, most pedig megadom a szót a következő előadónknak, Anne Charlotte Nigel eh, asszonynak, aki programigazgató. Egy másik aspektussal fog foglalkozni, az információ szolgáltatáson a menekült eh, státuszt kérelmek során. Arra kérem, hölgyem, hogy próbálja betartani az időkereteket. Köszönöm. Thank you very much, Madam Chair. Thank köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, és köszönöm a meghívást az intézményem nevében is. Beszélek most az alapjogok ügynökségéről. Ami a frontloadingot illeti, elsősorban egy kutatási projektről szeretnék beszélni. 2010 őszén zárult le ez a kutatási munka. A jogorvoslathoz való hozzáférésről szól, illetve a menedékkérelmi eljárásról, illetve az, a eljáráson belüli tájékoztatási kötelezettségekről a menedékkérő szempontjából. Ami az információszolgáltatási kötelezettséget illeti, tudni kell, hogy mit várhat egy menedékkérő, hogyan kell benyújtania egy kérelmet, hogyan zajlik le a kérelmezési eljárás, illetve a kérelmezőnek milyen jogai vannak és kötelezettségei az e eljáráson belül, hogyha a kérelem megalapozottságát akarjuk vizsgálni, az első dolog, amire figyelemmel kell lenni, az, hogy világos legyen a kérelmező számára, hogy mit várunk el, és mit nem várunk el a kérelmezőtől ebben az eljárásban. Egyetértek az UNHCR-beli kollégát val, vagyis rögtön a folyamat elején kell a jó megoldásokat megtalálni. A módszertant illetően a két tanulmányban 900 kérelmezőt interjú voltunk meg, fókuszcsoport megbeszélések is folytak az egyes országokban, 65 különböző nemzetiség vett részt ebben a kutatásban nyilvánvalóvá vált, hogy a kérelmezők nincsenek tudatában kérel, jogaiknak, kötelezettségeiknek a nyelvi korlátok miatt. Nehéz a hatóságokkal és a jogászokkal a kommunikáció, mert nem mindig van tolmácsolás. És van, aki azt mondta, hogy nem jó, hogyha az afgánoknak iráni tolmácsot adnak, vagy az irániaknak afgán tolmácsot nem vezet ez jóra. Sokszor túlságosan szakmai volt a nyelv, nem volt érthető a kérelmezők számára, és általában írásos az információ, vagy legalábbis túlnyomó részt, és a kérelmezők esetében félrevezető volt az információ, de nagyra értékelték, amikor szóban tájékoztatták őket. Miért olyan fontos a tájékoztatás? Először is azért, mert hozzáférést ad az eljáráshoz és a védelmi eljáráshoz. A nyolcadik cikk a kártában előírja a menedék jogot és a hozzáférés jogát, a Dublin 2 értelmében pedig az áthelyezési eljárásokat kell figyelembe venni harmadszor, felebezési lehetőséget is meg kell adni az elutasítás esetében. Az első pont, tehát a menedékhez való hozzáférés, információt kell adni, és ebben minden elemet figyelembe kell venni, amely alapján a menedékkérő megfelelően kezelheti az eljárást a különböző szakaszokban. A nemi alapú kérelmek esetéről már volt szó, a női kérelmezőknek olyan módon kell információt adni, ami számukra érthető és világos számukra ebből, hogy a nemi alapú elbírálás és rendelkezésükre áll. Ami a dublin illeti, kiderült, hogy hat országban a kérelmezők a Dublini kettő eljárás alatt nehézségekről számoltak be, az információhoz való hozzáférésben, vagyis azzal kapcsolatosan, hogy mi a következő lépés, és hogy mikor helyezik át őket egy másik országba. Aztán az elutasított kérelmek esetében, tehát amikor eh, elutasító határozat születik, a kérelmezők általában tudatában voltak a döntésnek, és tájékoztatták őket erről, de az okokról nem mindig és nem mindig tudták, hogy hogyan kell felebezést benyújtani. Let's look at the legal situation. What are the language requirements presently in EU? Nézzük a jogi elvárásokat a nyelvi szabályokkal kapcsolatosan a 27 tagállam jogrendszere alapján. 12 tagállamban a tájékoztatás a menekültügyi eljárással kapcsolatosan azon a nyelven kell, hogy átadásra kerüljön, amit megért a menedékkérő. A térképen ezek láthatók sötétkék színnel. A csíkos országokban egy olyan nyelvet követel meg a jogszabály, ami valószínűleg érthető a kéremező által, és három tagállamban, Belgiumban, Dániában és Hollandiában nem szabályozza a törvény a nyelvi követelményeket. Ha megvizsgáljuk az írásbeli információnyújtást a kérelmező szempontjából, azt látjuk, hogy az EU tagállamok közel felében a kérelmezők olyan tájékoztatást kaptak, amely az ő anyanyelvükön volt, vagy egy olyan nyelven, amelyet ők értettek. Bizonyos tagállamokban más nyelven kaptak tájékoztatást, gondolom feltételezték a hatóságok, hogy ők értik ezt a nyelvet. Érdekes ezzel kapcsolatosan, hogy ezek között, a tagállamok között volt három olyan tagállam, ahol a jelenlegi nemzeti jog előírja, hogy a kérelmező által értett, tudott nyelven szolgáltassanak információt. Két tagállamban úgy nyilatkoztak a kérelmezők, hogy csak a befogadó ország nyelvén kapták meg a tájékoztatást. So if we look at the Áttekintve az érintett nyelveket, vagyis hogy milyen nyelveken kapnak tájékoztatást a tájékoztató füzetekben a kérelmezők, hiszen ez a legfőbb módja a tájékoztatásnak. A legtöbb nyelven Németországban adnak tájékoztatást, 59, Ausztria 40, Csehköztársaság 37 nyelven, és így fogyatkoznak egyre a nyelvek a legutolsó Franciaország és Görögország, Litvánia, Portugália, Lettország, Észtország. Ezen kívül ezek között az országok között láthatóak azok, amelyek annak ellenére jól teljesítenek, hogy a jog nem írja elő, hogy le kell fordítani a tájékoztatást, például Dániáról beszélek, Belgium azért azért úgy látszik, annyira nem jó teljesítő ebben a rangsorban. A nyelvek számát érdekes összevetni a nemzetiségek számával, vagyis hogy hányféle nemzetiség kérelmezett befogadást 2009-ben 142 különböző nemzetiségről beszélünk. Ahogyan röviden már említettem, a szóbeli tájékoztatást nagyon érdekesnek és hasznosnak ítélték a kérelmezők, különösen, hogyha ez az írásbeli információt egészítette ki, és ha ezt interaktív módon adták át, olyankor az ért, és a megértés szintje emelkedett, de nagyon fontos nyilván a tolmácsolás minősége, Erről mindenki remező beszámolt. Az eljárás végéhez érkeztünk, amikor megszületik a határozat. Az írásbeli fordítások rendelkezésre állítása. Vagyis, hogy rendelkezésre álljon a határozat fordítása. Teljes vagy részleges írásbeli fordítás áll rendelkezésre azokban az országokban, amelyeket sötétkék színnel láthatunk a térképen nincsen írásbeli információ, illetve fordítás, de szóban tolmácsolást biztosítanak azokban az országokban, amelyeket csíkosan látunk a térképen, és a szürke országokban egyáltalán nincsen írásbeli fordítás. So most asylum seekers interviewed were aware of the right to appeal a negative decision. And a legtöbb kérelmező tudatában van, hogy felebezési joga van, de azt nem mindig tudják, hogy hogyan lehet jogi, kérem, jogi segítséget kapni. The sources for information <clears throat> are also crucial. Az információ források is nagyon lényegesek. Ezek nagyon különbözőek tudnak lenni a különböző tagállamokban. A sötéttel jelölt országokban a kérelmezők civil szervezeket jelöltek meg, mint a legfontosabb információforrásokat. A csíkos országokban a hatóságok voltak a leghasznosabb információforrás, és a szürkeével jelölt országokban a közösségi hálózatok voltak a leghasznosabbak, és az egyébként jelölt országokban nem igazán tudtak rámutatni hasznos információforrásra, vagy pedig nem volt következetes ezeknek az információforrásoknak a használhatósága. Összefoglalva, a FRA véleménye, vagyis az alapvető jogokkal foglalkozó ügynökség véleménye a kérdésben, írásbeli és szóbeli információt kell átadni olyan nyelven, amelyet ért a menedékkérő, és ezt a gyakorlatban érvényesíteni kell, ugyanúgy, ahogyan a törvényben is elő kell írni európai normaként az Európai Parlamentet, és arra biztatnánk, hogy ebbe az irányba irányítsák a folyamatokat, ami a fellebezési információt illeti, olyan nyelven kell ezt megadni, amit ért a kérelmező, és lehetőség szerint szóban is meg kell erősíteni a tájékoztatást. Az írásos tájékoztatóanyagokat szisztematikusan át kell adni, olyankor is a nőknek, amikor családtagokkal együtt érkeznek tájékoztatni kell a nőket, hogy külön is benyújthatnak menedékkérelmet, tájékoztatni ők kell őket arról, hogyha kívánják, akkor női interjúkészítőt is kérhetnek, ahogyan azt már említettük a nemi alapú kérelmekre vonatkozó előadásban is. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen, sajnálom, hogy kicsit sürgettem, de nagyon halad az idő, Úgyhogy azonnal át is adom a szót Krisz Poletnek, aki jogász és politikai munkatárs a Menekültek és Száműzöttek Európai Tanácsától. Tessék, önél szó. Uh, good afternoon to all. Köszönöm szépen, köszöntök mindenkit. Nekem sajnos nincsen sik PowerPoint vetítésem, amit kivetíthetnék így csak a hallószervükre fogok hagyatkozni, de az elején egy kis reklámmal kezdeném. Aki ismer engem, az tudja, hogy a menekültek és száműzetek Európai Tanácsa 30 országban nyújt a menekülteknek támogatást. 69 tagállamunk van, és fellépünk az európai közös menekültügyi politika érdekében. Köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai vitára, annak is az előretekintés eh, részére, az előretekintéssel foglalkozó részére és a frontloadinggal foglalkozó részére, ugyanis ez egy nagyon fontos dolog. Különösen ami a bizottság legutolsó javaslatának eh, kontextusát illeti. Tekintette az erőre haladott időre, szeretném először az ekerének a frontloading kapcsolatos álláspontját felvázolni, megmutatni, hogy mit kell, hogy a frontloading takarjon a véleményünk szerint. Utána a frontloadingnak ez egyik fontos eszközéről szeretnék szót ejteni, nevezetesen a jó jogsegélyhez és megfelelő képviselethez való hozzáférés jogára, és zárásképpen pedig általános megfontolásokat szeretnék közreadni a bizottsági előrejelzéssel kapcsolatban. Nos, Mikélem már elmondta, hogy mi a frontloading. Szerintünk is a frontloading hasonlóan vezető szerepet kell, hogy betöltsön. Ez egy olyan politika kell, hogy legyen, ami olyan menekültügyi rendszereket finanszíroz és bocsát rendelkezésre a megfelelő szakértelemmel, ami gondoskodik arról, hogy helyes és jól megalapozott döntések szülessenek már az eljárás korai szakaszában. Itt tehát képzett döntéshozókra van szükségünk, akik megfelelő erőforrásokkal is rendelkeznek, és megfelelő táj, tájékozottságra, adatokra alapozhatják a döntéseket. A frontloading szempontjából, tehát nem csak az a fontos, hogy gyorsítsuk az eljárás, ez egy félreértés. Az a fontos, hogy az eljárás minőségét, a döntések minőségét javítsuk, és sajnos a jó munkához idő kell, ismerjük ezt a mondást, de hát mégis azért gyorsítani kell megfelel a frontloading megfelelő alkalmazása esetén eh, abból indulhatunk ki, hogy a menekültügyi eljárásnak az időtartama és költségei a legtöbb esetben csökkenni fognak. Ez azon múlik, hogy már az eljárás korai szakaszában első fokon megalapozott jó döntést hoznak, és ez ö, eh, oda vezet, hogy később ö, eh, fellebbezéssel vagy e- egyéb egyéb kérelemmel nem fognak, egyéb jogorvoslati kérelemmel nem kell, hogy éljen a kérvényező. Tehát már az eljárásnak az első fokán megfelelő minőségű adatokra kell támaszkodni, és hogyha ez így van, akkor később nem kell fellebezési vagy egyéb jogorvoslati eljárásokkal időt vesztegetni. Hogyha front loading javítja a meghozott határozatoknak a minőségét, ahhoz, hogy javíthassa a határozatok minőségét, különböző eszközökre van szükség. Itt is arra szeretnék emlékeztetni, amit már Michéle elmondott, nagyon fontos, hogy jól képzett és tovább képzett döntéshozók üljenek az asztal túlsó oldalán, és ebben fontos szerepet játsz, játszhat az EU is, és a térítésmentes jogi jogsegélyhez is hozzáférés kell biztosítani olyanok számára, akik jogi képviselethez nem férhetnek hozzá. Ez tehát egy fontos szempontja a frontloadingnak. Számunkra a frontloading egyben azt is jelenti, és itt egy kis ellentét fog felvázolódni, hogy az eljárásnak az időtartamát csökkentsük. És számunkra azt is jelenti a frontloading, hogy megfelelő időt kell már az eljárás elején szánni arra, hogy az első interjúkat az érintettel előkészítsük. Újra és újra elhangzott, hogy a tagállamok egyfajta felkészülő időt kell, hogy biztosítsanak az érintetnek, mielőtt az első interjúra sor kerül. Ez a menedék kérőnek lehetőséget kell biztosítson arra, hogy a megfelelő dokumentumokat beszerezze, felkészüljön az interjúra, esetleg jogi segítséget kérjen, jogi támogatást, vagy egyáltalán csak megértse, hogy miről fog szó esni az interjún. Tehát ez mind-mind nem csak a menedék kérő, hanem a menekültügyi hatóságok érdekeit is szolgálja, hiszen ez később akkor majd időt takarít meg nem kell tisztázni azt, hogy mire kerül sor az interjú, hanem rögtön az érdemi interjúra lehet térni, és a menedék kérő már, vagy a menedékült ügyi hatóság addig az időpontig már szintén információkat gyűjthet a kibocsátó államról, illetőleg arról, hogy a menedék kérő bizonyos veszélyeknek ki van-e téve. Tehát itt nem csak egy elméleti kérdésről van szó. A holland kormány ezt a eljárás nyugvási vagy előkészítési időszakot a hollandiai menekültügyi eljárásban 2010 óta módosítva alkalmazza. Most már kifejezetten előirányozza a vonatkozó jogszabály ezt a eljárás nyugvási időszakot és a miniszter küldött a holland parlamentnek egy levelet, amiben beszámol ennek az újításnak az első eredményeiről. Sok mindent lehet kritizálni ebben az eljárásban, de egy olyan pont mindenképpen van, amit valamennyi érintett meg erősít tehát a, a nem kormányzati szervezetek, a döntéshozók, az ügyvédek mind-mind egyet éltenek abban, hogy az eljárás nyugvási időszak az elején egy jó alap, elve, egy jó eszköz, és mindenképpen figyelembe kell venni, hogyha ezt a kérdést, a frontloading témáját a továbbiakban vitatjuk. átérnék a következőekben a jogsegélyhez való hatékony hozzáférés kérdésére. Világos kell, hogy legyen, hogy nagyon bonyolultá vált Európában a menekültügyi eljárás a kérelmező per definíció nem hátrányos helyzetben van, hiszen nem ismeri a befogadó országnak a jogrendjét, sok esetben a nyelvét sem beszéli, tehát segítségre van szükségre, támogatóra van szükségre. Mi már úgy gondoljuk, az eljárás kezdeti szakaszában ilyen segítségre van szükségre. Úgy gondoljuk, hogy már az első bevezető beszélgetések során a segítőnek a jelenléte, a szakképzett jogi segítség, eh, nem kormányzati szervezetek szakértőinek, eh, megfelelően képesített ügyvédeknek a jelenléte hozzájárul ahhoz, hogy az interjú minősége az javul, jobb döntések, jobb minőségű döntések születhetnek már első fokon. Nagyon a magának a menedék, menedék kérelemnek nagyon eh, fontos részleteit sikerült felderíteni már az interjú során, és ez az első érdemi felvétel és megalapozza a bizalmat a felek között. Hogyha ugyanis a hatóság nem bízik a menedékkérőben, akkor már alapvetően nincsen valami rendben az eljárásban. Van egy olyan projekt, az Egyesült Királyságban, amely az Early Legal Advice, tehát korai jogi tanácsadás névre hallgat, és ez hivatott biztosítani azt, hogy már az eljárás elején jogászokat, ügyvédeket vonjanak be, annak érdekében, hogy már első fokon megfelelő minőségű döntés szülessen. Egy korábbi projektben számos olyan utalás érkezett arra, hogy ez, ez tényleg segít. Az idő sajnos már kevés, de szerettem volna még szólni a legfontosabb akadályokról, amelyek ma amelyekkel ma szembesülnek a menedékkérők egy más ország jogrendjében. Szeretnék különböző tanulmányokra utalni. Egy tanulmányt mi magunk is készítettünk, egy másik kutatás is volt a jogsegé, jogi segítségnyújtásról, ami a különböző országokban rendelkezésre áll. 19 európai országot, e, e közül 17 Európai Uniós tagállamot vizsgáltunk, a frontloading eh, témakörében még további munkára van szükség, ez bizonyos. A térítésmentes jogi segítség nyújtás jelenleg 12 eh, tagállamban csak a fellebbezési szakaszban áll a menedékkérő rendelkezésére. Más országokban már a kezdetek, kezdetén első fokon van jogi segítségnyújtás, tehát nagyon sok gyakorlati akadály van eh, mire a menedékkérő ténylegesen elérheti ezt a jogi segítségnyújtást. De minden esetre vannak olyan rendszerek, amelyek ezen a téren már megfelelően működnek, és amelyek nem hosszabbítják az eljárást. Itt Belgiumot, Hollandiát említhetjük. Példaként Belgiumban például a menedékkérők már a kezdetek kezdetétől térítésmentesen jogi tanácsadásban részesülhetnek. A fő probléma a térítésmentes jogi tanácsadás esetén ott látható, ahol külön eljárásokat alkalmaznak, például a zárt elhelyezés, illegális határátkelés esetén, például ilyen eljárások esetén, tehát az elzárás esetén természetesen gyors eljárásra van szükség, és egy problémát mindenképpen megmutatkozik, hogyan tudunk a lehető legrövidebb időn belül ügyvédet találni. Ugyanis sokszor a kitoloncolás előtt nehéz ügyvédet találni, és az utolsó pontra térnék át a front loading a menekültügyi jogszabálycsomag keretében. Ezzel kapcsolatban azt kell, hogy mondjuk, hogy a bizottság javaslataival részben egyetértünk, elégedettek vagyunk azzal, vannak különböző témák, ahol az ambiciózus tervekből visszavettek, például ami a menekültügyi csomagon belül a védelem szintjét illeti. A problémát érzékelte a bizottság, de ennek ellenére megállapítható, hogy a frontloading támogatására nagyon sok eszközt fenntartott még a javaslat. Itt például a közvetlen információ átadása a határon, a beszélgetéseknek a rögzítése, az orvosi vizsgálat kérdése, mindezek fontosak. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy nagyon sok új, nagyon sok kitétele az új bizottsági jelentésnek alássa a frontloadingot. Ugyanis itt úgy tűnik, hogy a tagállami rugalmasság iránti igényeknek próbálnak a bizottság eleget tenni sok olyan országban ez a helyzet, ahol nagyon sok menedékkérelmet adnak be. Azt irányozzák elő, hogy nem specializált, nem képesített, más hatóságoktól származó hivatalnokokat alkalmaznak az eljárásban. Mi ezt helytelenek tartjuk, és hosszú távon mindenképpen kontraproduktív lesz ez az eljárásmód. És szeretnék utalni a, a bizottságnak arra a javaslatára is, mely szerint az eljárást nem kell lezárni, ha a származási hely szerinti országban az eljár, a helyzet bizonytalan, és ha átmenetileg veszélyes ott a helyzet. Mi ezt rossz mi ezt rossz gyakorlatnak tartjuk, ugyanis a rendelkezésre álló eszközöket nem kell így a tagállamoknak alkalmazniuk. Zárásképpen pedig még azt szeretném mondani, hogy a módosított bizottsági javaslatban van egy problematikus pont a véleményünk szerint a jogi segítségnyújtással kapcsolatban, nevezetesen a 21-es cikkelyben, amely most kifejezetten előirányozza, hogy az eljárással kapcsolatos és jogi információk a menedékkérő számára, illetve a jogi képviselője számára fellebezési szakaszban állami alkalmazottak, állami hivatalnokok, köztisztviselők által is megadásra kerülhetnek. Ez úgy gondoljuk, hogy érdek ellentéthez, érdekütközéshez vezethet, és a menedékérőnek a bizalmát nem fogja segíteni, amit a rendszerbe vet. Köszönöm szépen.